Guten Tag, wir nehmen unsere Beratungen wieder auf. Ich... Jó napot kívánok, folytassuk a munkánkat, üdvözlöm a szakbizottság ülésén önöket, önök előtt van a napi rend, nem tudok módosító szándékról. Másosorban rendelkezésre a nyelvi kiosztást megtalálják a Kont News-ban, arra is utalnék viszont, hogy az szakbizottság áprilisi negyediki ülése meg hetedik ülések, 9-12-re áttételre került, és csütörtökön a parlament költségvetéséről való szavazás lesz, a webstreamen is közöttjük az ülést. Hármas napi rendi pont, a parlament általános költségvetés mentesítése, Markus Piperi a szó, akinek megadom a hogy mutassa be jelentését, parancsoljon. Köszönöm szépen. Elnök asszony. Nagyon nagy tapasztalat volt ez számomra, már az önmagában, hogy a jelentés bemutatása előtt kaptam leveleket, amelyben kinyilvánították egyesek egyet nem értésüket a költségvetés tartalmával. Lesz majd alkalma még mélységben feltárni ezek hátterét. Először is mint tudják, a parlament általános költségvetésének mentesítéséről van szó, a 0,3%-os eszköznövekményről, három negyede a költségvetésnek három fejezetre koncentrálózik, a, a, a képviselők, az épületek, mellékköltségek, asszisztensek, a számbevőszék állásfoglalásában is ez áll, amelyért külön köszönet illeti, az intézményt, komoly hibákat nem találtak, 0,5% a hiba kvóta. A fizetések kifizetésének szúrópróbaszerű módszertanát lehetne talán bővíteni, de mert hogy szerintem azért ennyire nem mehetnek jó a dolgok, érdemes volna jobban vizsgálódni tehát. A belső ellenőr jelentése a második pont, itt is nagyon sok pozitív elem található, és erről beszámolhatunk. Nagyon érdekesnek találtam azt az utalást, mi szerint a partnerekkel lehetne többet együttműködnünk, éppen a, azokkal a partnerekkel, akik a parlamenti igazgatás komplex struktúráját éveken át képesek követni, és minőségi ítéleteket tudnak semlegesebben hozni, Ebben nagyon fontos volna, hogy nem mindig másokhoz fordulunk, és mindig más fajta tanácsadást kapjunk. Aztán hatástanulmány, a 2013-as mentesítés tartalmáról itt nagyon komoly megszorítások, megtakarítások voltak kitűzve, és ezeket végre is hajtottuk. Hozzá szólnék ehhez is egy helyen, a éttermi szolgáltatások problémáját illetően itt egy hátrányos árképzés gyakorlata volt tapasztalható, ami az asszisztensek gyakornokok ügyében volt, hogy kapcsán volt érzékelhető itt egyes területeken a Luxemburg tér vendéglőjének árszínvonalát sikerült elérnünk, úgymond. Ez nem lehet cél, hiszen más parlamentek modelljéhez kéne némileg közelítenünk inkább, ahol egyfajta kombináció érzényesül a tender, a külső tendereztetésnek és egy észszerű támogatási rendszernek. Szerintem egy kicsit túllőttünk itt a célom a megszorításokkal. A 2014-es mentesítés tekintetében is tovább lehet folytatni ezeket a gondolatokat, hiszen itt a belső üléseken megtakarítani ami odáig megy, hogy az ivóvízre vonatkozó címsor kimerül már az év közepén, tehát itt-ott szerintem át kéne gondolni ezeket a nagyon szigorú célkitűzéseket, mert sok pénzt nem hoz a konyhára, viszont hogyha a munka légkörét ennyire elrontjuk, hát az senkinek sem jó. Úgyhogy ezek gondolkozunk el ezeken a dolgokon egy kicsit. Aztán az általános 2014-es mentesítés tárgyában belső tanulmányok és értékelések a tudományos szolgálat, illetve az EPS tárgyában várhatóak. Itt több és jobb munkaerő került alkalmazásra ezekben a szervezetekben, így lehet, hogy kevesebb pénzt kéne költenünk külső tanulmányok beszerzésére. Ez megtakarítási pont lehet. Még egy gondolat, az egyes képviselői irodák tekintetében adódott némi uh, bosszúság, ahogy jelezték, egyre több felelősséget terhelünk rá az egyes képviselőkre. A alkalmazotti szerződésekben, vagy a, ugye, tekintetében én nem tudom megítélni ugyan, hogy egy gyakornok esetében a, a, például a beteg ellátási, beteg biztosítási rendszer jó-e vagy sem, de vannak példák, eh, ahol eh, tovább adjuk a, az képviselők munkatársai ügyében eh, a, a felelősséget ezt végkéne követni, nem mindig lehet ezt a végső személyre ráterhelni. Az elnök, az elnök parlamenti elnöki választási kampányban nagyon nehéz volt <clears throat> a parlament elnöki, elnökének ö, ö, napi munka ö, tevékenységét elválasztani a kampánytevékenységtől, amely összefüggött pozíciójával sok esetben. A struktúra, illetve a, a terminus kiválasztásának struktúrája a szocialista frakció politikai szervezetéhez állt közel, és éppen a, még a választások előtti hetekben is egyfajta bírálatként hangzott el, ennek megemlítése is, ezt a jelentésemben is megjelentettem. Ami pedig az utazási eszközök kiválasztását illeti, itt is egy kicsit precízebb, itt precízebb információkra volna szükségünk. Besuchergruppen. A, kutat, a, a, a, a látogatói csoportok esetében a készpénz kifizetések valóban nagy biztonsági kockázatot jelentenek minden érintett számára, aki olyan módszereket kellene bevezetnünk, és vezethetnénk is be, melyek ezt a biztonsági kockázatot nem a munkatársakra terhelik rá, és ezeket a leghamarabb be kéne vezetni nem, te, nem száz százalékban kéne ezt bevezetni, mint ahogy egyes kollégák ö, követelik, de mindenképpen ez irányba lépéseket kell tennünk. A következő pont az átláthatóságot illeti, a átláthatósági regisztert pontosabban üdvözöljük ennek átdolgozott formáját, hogy azt bevezetik, ám úgy gondoljuk, hogy több átláthatóságra lehetne szükség, hogy azok, akik, azok a képviselők, hogy korábban NGO-knál vagy civil szereteknél működtek, náluk lehetne jobban vizsgálódni, talán nem annyira részesen, mint ahogy a jelentés előirányozná, de mindenképpen lenne tenni valamit ez irányban. Egy fordítási hiba adót szerintem az Európrik ügyében, ahol arról van szó, hogy itt a parlamentben jobban kéne vizsgálódni, afelett, hogy milyen nem állami szervezetek szerveznek rendezvényeket, és milyen rendezvényeket a parlament létesítményeiben. Nem azt írom le, hogy csak ezekre a területekre kéne koncentrálni, és csak a környezetvédelmi szervezeteknek kéne teret engedni, ám a gazdasági lobby tevékenységeken túlmenően kéne egy civil szervezetek és társadalmi szervezetek számára tekintet is megvizsgálni, hogy ki milyen tevékenységet végez, mert itt bizonyos arányosságok kerülnek megkérdőjelezésre ebben a vonatkozásban. Tehát nem az, a, nem az a célom, hogy itt egy általános módon ábrázoljam mindezt, de mindenképpen differenciálva, hogy egyébként az angol szövegben is áll. A tudományos a szolgálati főigazgatóságban itt ennek a főkötésnek a szolgáltatása, hogy sokkal ismertebbé kéne tenni az elnök részéről is, erősítve ezeket. Meg kell mondani az embereknek, hogy emberek, van egy csodálatos szolgálatunk, kiváló tanulmányokat készít számunkra, kiváló előtanulmányokat, végrehajtási jelentéseket, használjátok, éljetek vele, mert komoly know-how-t lehet építeni erre mielőtt a, mondjuk a bizottsághoz fordulnánk egy tanulmányért. Ugyanakkor arra is gondolni kell, hogy a személyzet minőségét is szem előtt kell tartani, és az, hogy ideológilag semlegesek legyenek az új szolgálat által elkészített munkák és tanulmányok, ez joggal elvárható tőle. A kommunikációs főigazgatóság tekintetében pedig azt gondolom, hogy egyesek vagy a képviselők szóvá tették az MEP ranking gyakorlatának problémáit, és azt, hogy puszta, puszta számokat ö, publikálunk az egyes képviselők tevékenységét értelmezve, egy olyan bürokrácia értelmezés alakul ki, amely semmiképpen sem arányos voltak éppen a tevékenységek. A parlament kép, igazgatása kéne, hogy eldöntse, hogy a parlamenti képviselők teljesítményének mérésére, értékelésére milyen dimenziók volnának megfelelőek, hiszen a pusztaszámadatok nyers közlése nem helytálló, a minőségi kritériumok erősebben kéne, hogy latba essenek ezzel kapcsolatban. A a történelem házával kapcsolatban további ö, építési, kivitelezési csúszások várhatóak, és ennek megvannak a maga költségvetési kihatásai. És Európai Parlament látogatói központában itt a, a vonatkozó könyvkező sor 24%-kal nőtt, miközben az építési költségek 1%-kal, ezt el kéne magyarázni. És végül a luxdíj, ez ennek összköltségei rekord csúcsot értek el, egy értékelési tanulmányt kértünk, és már a kétszeres mentesítés során megfogalmazódott ez az igény, kicsit szigorúbban kellene ragaszkodnunk ehhez a köz, és e tanulmány kéne, hogy kövesse azoknak a képviselőknek a kéréseit, amelyeket, kérdéseket ez év közepéig beteresztenek. Aztán a Szemzeti Főigazgatóság itt a női vezetők száma és aránya gyenge, itt tennünk kell valamit. Egyébként az, a posztok csökkentése a tervek szerint alakul, ez örvendetes. Az infrastruktúra és logisztika főigazgatóságot illetően, nos, több helyről hallottam ezt a véleményt, akár külső helyekről is, összességében az adminisztráció úton halad, jó előrelépés van a PS épületet, illetően Luxemburgban is realista tervezés van, tehát költségtudatos eljárást konstatálhatunk ezen a területen. Ugyanakkor a jövőre tekintettel a jövőbeli stratégia nem csupán az elnökök konferenciájára tartozik, hanem az összes képviselőt érinti, tehát mindenképpen beleszólási jogot kellene kapnunk ebbe aztán a tolmácsolás főigazgatóságot illetően az a véleményünk, hogy korszerűsíteni kell a szolgálatot, már zajlanak a megbeszések erről, és a következő napokban valószínűleg kompromisszummal zárulnak majd ezek. Ami pedig a pénzügy főigazgatóságot illeti, itt a testületet tették bizonyos keletkezett vesztességeké, és itt nem csupán az igazgató tanács, hanem mindaz, ami ezen testület menedzsmentjével összefügg. Nos, itt pontosabban kell még definiálnunk mindezt. A ö, magányugdíj alappal kapcsolatos felelősségek pontosabb meghatározása. Hát az jelentéstevőkkel még fogunk ezen a kérdéskörön dolgozni. Bizakodó vagyok, hogy a felelősségeket ezen alapot illetően tisztázni lehet a menedzsment vonatkozásában. Ami pedig az innováció és technológiai támogatás főigazgatóságot illeti, itt vizsgálatokról, értékelésekről van szó a kommunikációs technológia az izon normák értelmében. Ez a vizsgát lezajlott, és viszonylag gyenge szintet lehetett tapasztalni a biztonsági intézkedések területén, ami az ISO szabványok betartását illeti. Azt hiszem, hogy itt még néhány rendszeres minőségi tesztre szükség lesz a biztonsági berendezések, illetve struktúrák illetően. Ami pedig a biztonság főigazgatóságot illeti, a brüsszeli és strasburgi biztonsági szint eltéréseiről már szó esett, nagyon sok belső megbeszélés zajlott az egyes székhelyeket illetően ezen a területen. Azt hiszem, hogy ez nem egy nyilvános megbeszélés tegyet képezi, hanem belső megbeszélések keretében kell ezen a területen további javításokat elérnünk. Nos, ennyi ösztönzés lenne a részemről ebben a jelentésben. Fontos számomra, hogy a lényegi pontokat illetően szűk többséggel cselekedjünk, hanem nagy többséget sikerüljön találnunk. Mindenképpen ezért szállok síkra jelentéstevőként, és aztán majd megkezdődik a tárgyalás a módosítókat, illetve már előre várom az együttműködést. Köszönöm. Elnök, köszönöm. A parlament mentesítése mindig ö, elég jelentős és feszültségek forrása is. Liberecki kolléga szerepel a felszóló Krisztián elsőként, tessék. Köszönöm szépen. Először is szeretném elmondani, hogy örülök annak az együttműködésnek, amit meg tudtunk valósítani. Több találkozóra is sor került már, és ezek mindig objektívek voltak, mélyen tudtunk egyeztetni. Én mind a két rész mind a két fél részéről, azzal a célral, hogy a parlament érdekeit képviseljük. Tehát még egyszer köszönjük szépen. Most nézzük a konkrétumokat. Néhány általános megjegyzés. Az Európai Parlament alapvetően pozitív pénzügyi képet fest magáról, 0,5%-os a hiba határ, ez azt jelenti, hogy 50%-kal javítottuk a helyzetet. Ez mindenképpen pozitívumként fogható fel. Az ötödik oldalon, a kettes pontnál azt szeretném javasolni, hogy egy kicsit másként fogalmazzuk meg ezt a mondatot. Noha vannak javulási jelek, vagy valamennyi mozgástér még rendelkezésre áll, de szerintem nagyon fontos, hogy itt azt hangsúlyozzuk, hogy már csak kevés tehát nagyon kis mozgástér marad, mert ebben az értelemben az egész jelentésre kiterjeszthető megjegyzést teszünk itt az elején. Aztán a 12-es és a 13-as pontok, amelyek az étkezésre vonatkoznak, nem olyan régen sikerült megoldani az itteni problémát, és azt hiszem, hogy Itt ugye azzal kapcsolatban vannak megjegyzések, hogy milyen, mit is tesznek a munkavállalók akkor, amikor mi Strasbourgban vagyunk. Az, hogy itt kis és középvállalkozások tudjanak csak dolgozni, nos hát ez szerintem azért nem hiszem, hogy itt diszkriminálhatunk köztük és más beszállítók között. Felmerül egy másik kérdés is, a 23-astól a 27-es pontokban olvashatunk erről. Ez egy olyan kérdés, amely konkrétan az Európai Parlament elnökének megválasztására vonatkozik. Itt talán még további vitákra van szükség, de a 23-as pontban azt olvashatjuk, hogy nehéz különbséget tenni az elnök, mint elnöki munkakör, és az elnök, mint spiccen kandidát munkakör között. El kell fogadnunk azt, hogy valószínűleg ezt a kettőt nem lehet külön választani. Az elnök az mindig is elnök marad, és nem gondolom, hogy itt visszaélésre adott volna okot az elnök úr, tehát ezért gondolom, hogy itt a 24-esnek a második részét azt törölhetnénk. Milyen információkat kívánunk még ezzel kapcsolatban kikérni? Hát a jelentéstevő is azt mondta, hogy a formanyomtatványban megkapott információk nagyon széleskörűek. Én nem tudom, hogy itt még milyen további kérdéseket tehetnénk fel. A 25-ös Itt egy kvótáról esik szó. A questorok mindig különböző javaslatokat kapnak az utazási, az utazási ajánlatokkal kapcsolatban. Nos, azok a javaslatok, amelyek Schulz úr javaslatára utazásaira érkeznek, ezek alapvetően eléggé alacsonyak. Tehát ez nem gondolom, hogy nagy probléma lenne. 25-ös pont, itt általános költségekről esik szó. Erről egyébként már a korábbi jelentésünkben is írtunk, az átláthatósági igényről is írtunk már, amellett, hogy ez nem gondolom, hogy további költségekbe verni az Európai Parlament. A jelent, parlamentet. A jelentéstevő azt is elmondta, hogy esetleg 75 további posztra lenne szükség, vagyis ez azt jelenteni, hogy a korábbi jelentésünkben, amely a mentesítésről szólt, mi azt írtuk, hogy nem akartunk költségnövekedést, tehát egy ilyen típusú megoldásban gondolkodtunk ez az Európai Parlament vendégeire vonatkoztatva is igaz. Itt is egyébként javuló tendenciáról számolhatunk be, mert ezek a finanszírozások az egyes évekről való transfereknek köszönhetően alapvetően a trendek pozitívak. A parlament elnöksége megvizsgálta a különböző lehetőségeket, Ezeket szeretném, hogyha majd felülvizsgálnánk, itt a főtitkár jegyzeteit kell megnéznünk, de egyelőre még nem találtunk megoldást, tehát majd júliustól várható egy esetleges módosítás ezen a területen. Úgyhogy örülnünk kell annak, hogy az elnök ki hivatal az Európai Parlament részéről, és a főtitkár is mindent megtesznek annak érdekében, hogy csökkentsék az ilyen típusú költségeket, és emellett a vonatkozó kockázatokat is. Aztán a 35-ös, ez az átláthatósági regiszter, erről majd a jelentéstevővel még szeretnénk beszélni, mert mi parlamenti képviselőként már így is egy vagyonnyilatkozatot teszünk a mandátumunk elején, és ezt ki kell igazítanunk, vagy egészítenünk, úgy, ahogyan az Piper képviselő is javasolta. És ezen keresztül a tendencia alapvetően az administratív terhek növeléséhez vezetne. Ezek konkrét problémák nekünk parlamenti képviselőknek nem feltétlenül tetszik az, hogy ilyen sok administratív dokumentumot kell kitöltenünk. Minden egyes képviselő felé úgy, olyan, tehát úgy kommunikálnak felénk, mintha mindenki csaló lenne. Ez pedig nem vezet jobb légkörhöz, és az Európai Parlamentnek a légköre sem túl bizalmi ebből a szempontból. Ezt is figyelembe kellene talán venni. Aztán a jelentéstevő a hangsúlyt néhány főigazgatóság működésére helyezte. Itt például az új főigazgatóságra gondolok, amely a kutatással foglalkozik. Mit tettek mostanáig, milyen sikereket értek el, hány munka dokumentum készült el, és fontos lenne azt is látni, hogy a képviselők hányszor fordultak a kutatókhoz. Ugyanis még mindig kevéssé ismert ez az új lehetőség. Nézzük most a kommunikációs főigazgatóságot, és azt, hogy hogyan rangsorolják a képviselőket. Ez szerintem egy kicsikét mechanikus. Azt kellene elérnünk, hogy a kontextus igazságosabb, helyesebb legyen. Ugyanis azért a jelentések száma nem biztos, hogy, ön, hogy ez összhangban áll azzal, hogy, hogy mennyit munkát végzett el. Például 10 ügynökség mentesítése 10 jelentést jelent, de azért a PIPER jelentés sokkal fontosabb jelentés, tehát azért arányosan kellene ezeket a jelentéseket is tárgyalni, illetve a rangsorokat ennek megfelelően. Itt van aztán még az önkéntes nyugdíj alap, és ennek a kezelése. Ez a 62-es pontban van, amely külső értékelésről szól. Még ezelőtt már itt vannak az értékelések, de azért nekünk azt is tudnunk kell, hogy a jelenlegi helyzetben mennyire hat rá a konjunktúra, és mennyire hat rá az, hogy hogyan kezeljük a helyzetet. Tehát ez megint csak egy olyan pont, amire a jelentéstevőnek oda kell figyelnie. Természetesen ami a parlament befektetési politikáit illeti, tehát itt konkrétan az ingatlanpolitikára gondolok, ennek köze van a biztonságpolitikához is. Két évvel ezelőtt szerettük volna, hogyha a parlamenti biztonság prioritássá válik. Nagyon nehéz elképzelni egy olyan helyzetet, amelyben a parlamentben konkrét támadások következnének be. De mégiscsak megfelelő biztonságot kell biztosítani az itt dolgozók számára is. Működőképes javaslatokra van szükség, hiszen tudjuk, hogy nagyon sok olyan pont van itt Brüsszelben, ami, hogy finoman szóljak, kényes vagy könnyen megközelíthető pont. Tehát az egész rendszer ugye annyira lesz biztonságos, amennyire a leggyengébb pontja biztonságos. Ez egy olyan prioritás, amelyben mindenképpen egyetértése kell jutnunk, és ennek köze van az ingatlan politikánkhoz is. Tudjuk, hogy minek mennyi a költsége, de olyan perspektívát kell kialakítanunk, ami a következő 15-20 évre való kitekintést ad, tehát perspektívába kell helyeznünk a dolgokat, és elképzelhető, hogy hosszú távon akár még meg is tudunk spórolni a biztonsági kiadásokon, hogyha mm, vásárolunk ingatlanokat, és nem bérelünk. Még egyszer köszönöm az együttműködést, és még egyszer hangsúlyozom, hogy remélem, hogy továbbra is együtt tudunk dolgozni egy objektív és pozitív jelentés megalkotása érdekében és kollektív megoldásra jutunk. Köszönöm. Szervem a kolléga következik a felszólalk listáján. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hadd fejezem ki röviden hálámat a néppárti koordinátornak, a szerzőnek. Előkedett vagyok ezzel a munkával a magam részéről. Szerintem meglehetősen kiegyensúlyozott módon vizsgálta ezeket a tényeket. Általában mondva, én a magam részéről inkább a parlament mentesítése tekintetében inkább keményebben vizsgálódnék, mint sem engedékenyebben, hiszen mi magunkat vizsgáljuk. És hogyha bármiben is valami gyengeséget találunk, vagy találnak mások, akkor nyilvánvalóan céltáblába válunk, méghozzá teljes joggal. Ez egy nyíltan működő intézmény, és mindenki lőhet ránk nyugodtan, úgyhogy legyünk magunkkal szemben igen kemények. Mindenek előtt mi magunk. Ezzel kapcsolatban három rövid meglátásom volna a lényeget, a tartalmat illetően, és ez <clears throat> azonnal rávilágít a 23-as bekezdésre, meg a többiekre, 27-esre, mert jól tudom, ez egy kicsit úgymond egy forró téma, senki sem szívesen tenyerel bele. Attól független, hogy ki éppen a parlament elnöke, és ki bármelyik politikai frakcióból ugyanakkor meg a jelentéstevő ebben a témában, mindig nagyon körültekintően kell vizsgálódnunk. Azzal kapcsolatban, ami például 2014 első hónapjában történt a választások idején. Pontosabban szólva, a következőt szeretném elmondani. Ha van bármiféle, bármiféle kétel felmerül, függetlenül a személytől, még egyszer mondom, és lehet, hogy néhány év múlva másik elnökünk lesz, aki meg más pártól lesz, tehát hogy most ne vegyék itt, kérem. De ha bármilyen kérdés nyitva marad, akkor természetes az, sőt, kötelességünk, hogy oda menjünk, feltegyük a kérdést, kérjük a választ. Például arról, amit Liberacki képviselő jelezte, kérte, hogy a második fele törőjük. De ha végül a válaszaink nyitva hagynak valamit, nem varnak el minden szállat, az nem jó. Ha viszont megvizsgáltuk, és mindenben van, akkor rendben van, és lezárható. Ugyanez a 26-os ponttal. A tervezetben a második részben azt mondja, hogy konkrét információt kell azokról az ülésekről, amelyek nem szerepeltek a 15-ös kérdőív kérdésben. Hát a 15-ös kérdésre töltsék ki rendesen a választ, és akkor minden le van tudva, már a kérdőívben. Úgyhogy ennyit szerettem volna ezzel kapcsolatban mondani. A második a készpénz kifizetések ügye. Hihetetlen, hogy 2014-ben és 16-ban is, továbbra is tovább csináljuk ezt. Ez hihetetlen, ez elképesztő, ezt le kell zárni. Ami meg a fordítást illeti. Szerintem lehet valamit tenni annak érdekében, hogy az átlag termelékenységet javítsuk az személyes szinten. Ám ezt nagyon körültekintően kell tegyük, jobban megszervez a munkát, mert a fordítás és a fordítók, és a, nem a tolmácsok, ők a szíve ennek a háznak a tomácsok nélkül nem megy az agy. Úgyhogy ezt vegyük körültekintően észbe, és amikor lépünk ez irányban, akkor tartsuk ezt is észben. Köszönöm. Te kollégi Jova, petition. Jóval, kolléga következik. Jávor kolléga elnézést. Köszönöm a szót, elnök asszony. Én is szeretném megköszönni Piper kollégának az elvégzett munkát, és összességében azt gondolom, hogy egy nagyon értékes jelentés van a, a kezünkben. Szeretnék csatlakozni azokhoz az észrevételekhez, amelyeket a létesítmények üzemeltetésével, az épületek üzemeltetésével kapcsolatosan tett, az szabályok alkalmazása ügyében, ugyanígy a a látogatócsoportok eh, helyzetére vonatkozó eh, megjegyzéseket. nagyon fontosnak tartom az európai kutatószolgálattal kapcsolatos észrevételeket sokkal intenzvebben és sokkal látványosabban kéne használnunk és kommunikálnunk is ezt a lehetőséget. mindezzel együtt eh, a köszönet mellett van néhány észrevételünk is amelyek nagy meglepetést valósznűleg nem fognak okozni hiszen ezeket a kérdéseket számtalanszor átbeszéltük már főtitkár úr jelenlétében úgyhogy nagy meglepetést várhatóan nem fogok okozni a javaslatainkkal. az első észrevételem a közérdekű bejelentőkre vonatkozó belső szabályozással kapcsolatos némi eh, nehézségek árán de végül eh, év elején hatályba lépett az új, új szabályozás ami mindenképpen egy nagyon fontos fejlemény és nagyon örülünk neki hogy eh, a belső szabályok a közérdekű bejelentőkre gy most már sokkal világosabbak és egyértelműek és egyáltalán vannak alkalmazható megfelelő szabályok. ugyanakkor még mindig látunk néhány gyenge pontot ebben a szabályozásban elsősorban az akkreditált parlamenti asszisztensekre vonatkozó szabályok ezek gyakorlatilag gyakorlatilag nem jelentenek semmiféle védelmet az asszisztensek eh, eh, számára, teljes mértékben fenntartja a kiszolgáltatottságukat, tehát az ő esetükben azt gondolom, hogy nem fedi le kellő mértékben a közérdekű bejelentők védelmét az elfogadott belső szabályozás. A második megjegyzésem a képviselői eh, költségtértésekkel kapcsolatos, illetve a különböző képviselői költségtértésekkel kapcsolatos. Az egyik szintén számtalanszor beszéltünk róla, a helyi asszisztensek, számában óriási diverzitás figyelhető meg a képviselők között és felmerül annak a gyanúja hogy ez nem mindig pusztán a munka mennyiségével indokolható szigorúbb szabályok léptek életbe ennek örülünk ezzel együtt a helyzetet továbbra sem tekinthetjük százszázalékosan megoldottnak úgyhogy azt gondolom hogy ebben további munkára lesz szükség az általános költségtértési sorral kapcsolatosan a jelentés twenty nine thirty pontját illetően én azt gondolom hogy itt egy tévúton van ez a vita amikor arról beszélünk hogy az általános költségtértést számlánként tételesen ellenőriznie kéne a parlamentnek és ez milyen további eh, hát munkaterhet jelentene illetve hány további állást igényelne. én azt gondolom hogy e tekintetben és itt csatlakoznék eh, sarvamaa kollégához hogy eh, mi a választók felé tartozunk elszámolással és a választók szerintem méltóak arra hogy láthassák hogy hogyan használjuk föl a közpénzeket ehhez egyetlen plusz parlamenti alkalmazottra sincs szükség hogy eh, megismerhető és átláthatóvá tegyük ezeket a eh, költéseket viszont azt gondolom hogy a bizalom az uniós intézmények az európai parlament és a képviselők iránt eh, javulhatna ennek eredményeképpen. még két rövid megjegyzés az egyik a környezetvédelemmel kapcsolatos részben a szén dioxid ellentételezés ügyében nagyon örülünk hogy itt is előrelépés történt ugyanakkor azért ellentmondásos információkhoz is hozzájutottunk hogy elegendő lesz e rendelkezésre álló keret a one os offsettingre vagy sem ebben majd szeretnénk egy follow upot kérni tehát nyomon követni hogy hogyan valósul meg a gyakorlatban a szén dioxid ellentételezés illetve itt is fölmerül hogy a képviselőkön túlmenően akár a látogatócsoportok figyelembevételével lehet e tovább lépni a tényleg teljes körű ellentételezés irányába. És a legutolsó megjegyzésem a gender egyenlőség ügyében lenne. Ugye erről is számos vitát folytattunk már közösen is, főtitkár úrral is. A, továbbra is azt látjuk, hogy a parlamenti felső vezetői, vezetői eh, posztokon eh, rendkívül mértékben alulreprezentáltak a női munkatársak. Javul a helyzet, ezt el kell ismerni, és ez nagyon fontos eh, fejlemény. Ezzel együtt itt is azt gondolom, hogy további lépésekre van szükség. Egyébként a nők több mint a felét képviselik az EP munkavállalóinak, ehhez képest én nem tartom méltányosnak, hogy a vezetői munkakörökben a reprezentáltságuk ilyen alacsony. Biztos vagyok benne, hogy ebben lehet tovább lépni, de további odafigyelés lépésre és erőfeszítésekre lesz szükség. Köszönöm szépen! Nos, a jelentéstevők hálásak lehetnek a a nők hálásak lehetnek a jelentéstevőnek, hogy erről fordul ez a bekezdés itt a, az anyagban. Köszönöm elnök asszony, és köszönöm a jelentéstevőnek is. Úgy gondolom, nagyon jó jelentés írodott. Néhány pontot én is azért megemlítenék menet közben. Egyrészt, ahogy korábban is beszéltünk a kommunikációs tevékenységről, ez egy nagyon jó vitát lehetne folytatni erről, a kommunikációs tevékenység eredményessége tudnélik létfontosságú. Emlékszünk itt a választásokra, meg a Spitzenkandidát ügyére, amely talán nem a le, legeredményesebben sikerült kommunikálnunk a, a polgár felmére számára, és itt lehetne javítani is a tevékenységet, meg megtakarításokat is eszközölni. Egyet értek a jelentéstevő a weboldala kapcsolatos megállapításaival. A, nagyon sok energiát fektettünk ennek javításába, de még tovább is egy nagyon bonyolult weboldal, még parlamenti képviselőként dolgozva is sokszor nagyon nehéz eligazodni itt a, ennek a útvesztőiben, a weboldal. Szerintem vidámabb, egyszerűbb kéne legyen a, a, a látogató, a elektronikus látogató számára, egyszerűbben kéne kutatókeresési funkciókat is elhelyezni, mert sajnos nem így működik ez most. A LuxD ügyében is egyetértek, a jelentéstevővel, illetve én azt javasoltam, hogy, á, hogy teljesen állítsuk is le ennek a díjnak a, a működését. Volt egy döntés erről, amit a parlament többséggel elfogadott a penálisan, mégsem hajtottuk végre. Mert, mert a, a, a közvelemény nem igen tud erről a díjról eleve. A parlamentárium viszont sikeres, pozitív eredmény, és ezt így is kell elkönyveljük. A látogató csoportok is így nyilatkoznak. Egyetértek hogy a, a jelentős tevővel, hogy a 24%-os költségnövekedés 1%-os látogatói növekménnyel nem egy nagyon-nagyon jó eredmény, úgyhogy itt is jobban, jobban el kéne, el kéne magyarázni, miben is áll ennek a növekménynek a lényege. Még egy pont. Administratív terhek Szerintem a legfontosabb megjegyzés a jelentésben az, hogy állandóan arra törekszünk, hogy az adminisztratív terheket csökkentsük. Nagyon sok erőfeszítés történik ez irányban. Egyrészt ugyanakkor átláthatóságot követelünk a kiigadásokban is, meg a lobbistákkal való kapcsolattartásban is, de ez úgy kell történjen, hogy ez ne kerüljön sok időnkbe, meg papírmunkánkba, és úgy gondolom, hogy itt van tennivaló. Gigantikus mennyiségű papírmunkát kell elvégezni a képviselő, illetve az asszisztensei. Ezek súlyos adminisztratív terhet rónak ránk. Azt is meg kéne vizsgálni, hogy ez igazgatási teher a a költségtérítések tekintetében is hogyan lehetne alakítani. Nem mi kértük ugyan, de nem az lenne a cél, hogy minden képviselő minden kiadását egyenként ellenőrizzék, mert ez önmagában is költségeket hoz, mármint az ellenőrzés lehetősége. Volt egy olyan kollégám, egy külső számviteli szakembert, egy könyvelőt vett igénybe, ahhoz, hogy áttekintse a megfelelő módon a kérdését és ez önmagában is jelentős költséget jelentett. Az olyan dolgok, mint a kávé, meg a víz az üléseken. Én, én is örülnék, ha megint kapnánk kávét, de szerintem nem okos dolog, hogyha ezeket a plenárison követelnénk, hagyjuk a főtitkárra, hogy ezt bel, belső szinten rendezze a tolmácsokkal kapcsolatban, meg a tolmács szolgálattal kapcsolatban a heti óraszám bemutatása szerintem, mint a munkateher nem kielégítő, ám olyan megoldást kell találnunk, amely a tolmácsok számára is elfogadható, és mindenki számára megnyugtató rendezi a szolgálat működését. Aztán a Gigod jelentés az AFKO-ban a, annak idején a parlament működésével is foglalkozott, és abban is szerepel, valamint a Libében is van egy jelentés a dokumentumok kezeléséről, parlamenti dokumentumok hozzáféréséről, vannak pontok, én az itt is szereplő ajánlásokat is akkor is ö, támogatom, hát meg kell nézzük, hogy hogyan működnek a dokumentumkezelés szabályai. Utolsó meglátásom pedig a biztonsággal kapcsolatos, igen, a biztonságot én is nagyon fontosnak tartom, ám úgy gondolom, hogy ha igazi biztonságra törekszünk, akkor, akkor egyre inkább elszigetelődünk a, a társadalomtól, és nem tudunk megfelelően kapcsolatokat tartani, és ezt sem akarhatjuk. Hiszen a közvéleménnyel való folyamatos kapcsolattartás és állandó kapcsolat a munkánk része. Meg kell találni tehát a, a utat a két szélsőség között, hát mindenképpen az, az biztos, hogy több biztonsági előírásra és rendelkezésre szükség, mint korábban volt. Köszönöm. Utolsóként a Szender kapszót, tessék. Köszönöm szépen. Mennek asszony. Jó magam is. Mindenek előtt köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek, Péter úrnak. Ugyanis bemutatta nekünk a jelentést, tervezetét, és így egy kicsit jobban meg tudjuk érteni az ő látás módját, ami a 22-től 26-ig terjedő bekezdéseket illeti ebben az anyagban. Nos, itt információkérésről van szó, kiegészítő információkat kér a jelentéskönyve ezekben a szövegrészekben. Ez meglep. Piper képviselő úr miért nem fordít közvetlenül a főtitkár hogy ezen kérdésekkel, vagy kiegészítő kérdésekkel. Péter úr ki tudja fejteni, hogy miért is kéri ezeket az információkat, kiegészítő információkat. Számos kérdést tett fel, számos választ is kapott. Az elnök a rendelkezésre áll. Ugye itt vannak ezek a látogatások országban, Luxemburgban, ezek nem feltétlenül prioritást élvező missziók, de aztán vannak há- harmadik országok felé tett látogatások is, aztán találkozók liberális vezetőkkel például, Spanyolországban, Olaszországban is járt az elnök, ahol szocialista a kormány, ugyanakkor felkeresett a parlament elnöke néppárti vezetőket is, liberális vezetőket úgy szintén, tehát nem értem, nem értem ezeket a kérdéseket. Honnan született ez a konspirációs elképzelés Piper úr fejében? Ha tudna nekem erre válaszolni. Hiszen jó, ha megkapjuk ezeket a válaszokat, rendben van, de nem értem, hogy miért nem tett fel Piper úr más kérdéseket. Miért csak most teszi ezt meg, amikor itt vannak a parlamenti képviselők. Ami a 27-es pontot illeti, egy állásfoglalásra emlékeztet itt a jelentéstevő, amely 2012-ből datálódik. Ezen állásfoglalásban a néppárt, beleértve Piper urat is, kampányolt a jelölt ellen, mennyire akar kiukadni ezekkel a megjegyzésekkel? Közvetlenül akarja Schulz megtámadni? Nos, itt a Schulz látogatásokat, erre ezekről összeállíthatunk egy listát, de nem hiszem, hogy többet ö, kereste volna fel a szociáldemokrata vezetőket, mint más vezetőket. Hát magyarázza meg Piper úr, hogy minden alapszik ez a feltételezés. Nos, ezen kérdésekkel a információkat akar-e nyerni, Piper úr? Ha igen, rendben van. Aztán itt ez, hogy emlékeztet erre a bizonyos állásfoglalásra, mi, mi a célja ezzel? Miért emlékeztet erre az állásfoglalásra? Én emlékszem arra a kínos vitára, ami akkoriban lezajlott a plenárison ezzel az állásfoglalással kapcsolatosan. Ugye itt mindenféle támadások hangzottak el a választási kampány során. Hát fejtse ki ezeket a dolgokat, Piper úr. Aztán vannak más dolgok, amelyek nyugtalanítanak. Itt van például a kutatóközpont ügye. Örülök, hogy Piper urat is aggasztja ez. Itt semleges véleményt tart ő szükségesnek ezzel a tárgykörrel kapcsolatosan. Szerintem eh, itt meg kellene hagyni a megfelelő szabadságot azon személyeket illetően, akiket majd kiválasztanak. Ami engem nyugtalanít, az az, hogy ahelyett, hogy akkor bizniszt támogatnánk, a szakbizottságok munkáját ugyanis, ehelyett eh, itt a par, az egyes parlamenti képviselők felé irányulunk, orientálódunk. Itt ugye tudjuk, hogy az USA-ban teljesen más, hogyan működik a parlament, mint itt Európában. Tehát az intézményes rész nagyon fontos számomra. Piper úr tehát a szakbizottságok részt akarja megerősíteni, vagy az egyéni képviselők támogatásának tevékenységét ezzel a kutatóközponttal. Az elmúlt éveket illetően nagyon erőteljesen megerősödött az adminiszt főként ami a tolmácsolást illeti, itt az administratív erők szerepe sokkal erősebb, mint a konkrét tolmácsoké, őket kellene inkább megőrisíteni, és valóban ez egy olyan munka, ami hasonlítható a tanárokéhoz vagy az orvosokéhoz. Ami pedig a parlamenti ingatlanpolitikát illeti, itt nagyon fontos az, hogy van, amiért fizetünk, amit bérelünk, és vannak olyan területek, amekért nem fizetünk, mert a saját ingatlanunk itt mindenképpen ezt tisztázni kellene. És végül pedig szeretném azt is, hogy elmondaná, hogy egyetérte azzal, hogy mi a helyzet abban a tekintetben, amit a belső auditorunk elmondott. Jó magam is, szeretnék hozzászólni, és mondhatom, hogy lehetne akár rosszabb is az a jelentés. Azt hiszem, jól sikerült ez a nehéz vállalkozás jelentéstevőnek, Ajala Szender asszony és említette, hogy ami az elnökre vonatkozik a kettős szerepére, hát itt volt egy egyhangú szavazás a plenárison a tavalyi mentesítés kapcsán, és a parlament már tavaly is a plenárison világos állást foglalt a megfelelő átláthatóság érdekében, és ezt a kérést még egyszer megismételhetjük, ezt én legitimnek tartom. Néhány dolgot vetnék még fel, szerintem jó lenne itt-ott egy-egy módosító. Az egyik, a személyzeti szabályzat módosítása 2014-ben, ugye akkor jött ki ez a 40 órás hét, akkor ugye a munkaidő nőtt, ezt egy kicsit tisztázni kell, ugye itt az 5%-os személyzet csökkentéssel kell ezt egyensúlyba hozni, ezt a 40 órás munka hetet, és a politikai pártok kérdése is napirendre kell, hogy kerüljön, ösztönöznünk kell, hogy a politikai pártok támogatása szintén fel említésre kerüljön. A Strasburgi részmunkaidőben dolgozók szerződésének ügyeit, ugye több tucat emberről van szó. Itt szintén ugye az adófizetők tudni akarják, hogy mi történik a pénzükkel, és aztán a, a nyugdíjalapok kérdése. Itt ösztönöznünk kell, hogy jogi elemzés szülessék, hogy a kifizetések hogyan változtatandók meg a nyugdíjalapból, hiszen 2020-tól nem lesz több pénz a nyugdíjalapban, ha így megy tovább. De csőd előtt áll a nyugdíj alap, nem tettünk úgy, mint hogyha a jövőben egy csőd veszélye nem, áll fenn, nem állna fenn. Most kell reagálnunk a jövőbeli tagokat illetően, már a mostani tagokat illetően is ugye csökkenteni a kifizetéseket. Tehát itt mindenképpen jogi szakvéleményre van szükség, amit már tavaly is szorgalmaztunk, nem született meg, különösen a teljesítmény csükkentést, illetően a jövőbeli tagok vonatkozásában. Egy bírósági ö, ítéletet is megnyertek ezzel kapcsolatosan, tehát sürgősen cselekednünk kell, hatalmas deficit alakul ki itt. A következő MF F-ben ugye várunk majd erre, és a franciák és az olaszok vonatkozásában speciális szabályozás áll fenn. Más megítés alá tartoznak a korábbi statutum okán. A nemzeti parlamentekhez vannak rendelve. Tehát ezen régi esetek miatt a következő MFF-ben félmilliárd eurós összeg merül majd fel. Itt körülbelül ezer kedvezményezett van, és mert most meg akarjuk, meg kell vizsgálnunk, hogy a jövőben kezelni tudjuk majd ezt a problémát. Ezért mindenféleképpen nyomatékosítsuk ezt a problémát, és a nyugdíjalap esetében mindenképpen van féle alsó határt kell meghúznunk. Éppen ezért én a tiszteletemet juttatom kifejezésre a kolléga munkájáért. Stehovski kolléga kért még szót, tessék. For the translation, I didn't how much. Nem igazán értettem, mennyire van szükség az olaszokkal és a franciákkal kapcsolatban. Mi, mi volt ez pontosan? Ez egy plusz, tehát egy kiegészítő nyugdíj biztosítás? Összesen fél milliárdról van szó. Ezek az adatok? Önöknek is megvan, vagy önnek is megvannak az adatok. Mindenesetre ez egy állandó vita, már azt hiszem 10 éve zajlik ez a vita, én már 12 éve itt vagyok, azóta biztos, hogy erről vitázunk. Tessék, köszönöm szépen. Először Piper kollégának szeretnék köszönetet mondani a jelentéséért. Nos, a képviselők rangsorában én 100 pontot adnék neki, tehát mindenféleképpen maximum pontot kapna tőlem, de most komolyra fordítva a szót, ami a Strasbourg témáját illeti, ez valóban egy alapvető kérdés. Hogyha ott nem ülésezünk, akkor az épületet más ülések céljára fel lehetne használni más európai intézmények rendezvényeihez. Hogyha itt van már ez a két székhely, és hogyha nem lehet csak egy épületet használni az EP céljaira, akkor a másik épületet valamilyen módon ki kellene tudnunk használni. Azt hiszem, hogy ezt a témát explicit módon fel kell vetnünk a jelentésben, és meg vagyok győződve arról, hogy Markus Piper még reflektálni fog erre a témakörre a jelentésében. Egy második dolog, az elnök asszony már ezt eléggé részletesen kifejtette a nyugdíjalap kérdésköre. Szárvama kollégához csatlakoznék, legyünk mi az a parlament, amely a lehetőleg átláthatóbb, ahol minden látható, és nem lehetséges, hogy ez, ez az alap a szemünk előtt menjen csődbe. Már régóta ismert ez a probléma, és mindent meg kell tennünk azért, hogy ebben az évben megoldódjék ez a helyzet, és megnézzük, hogy csökkenteni kell a kifizetéseket, vagy pedig egy alapvető reformra van szükség ez a nyugdíjalap esetében. Aztán a látogató csoportoknak folyósított kifizetések, nem tudom, hogy miért léteznek még mindig ezek a készpénz kifizetések, mert régóta meg lehetett volna ezt átutalással oldani, és ragaszkodnunk kellene ahhoz, hogy 2017-től már ez csak átutalások formájában történjék. Itt egy administratív tevékenységről van szó, és bizonyosan erőteljesen hozzájárul ez a változás az átláthatósághoz és az ellenőrizhetőséghez. Köszönöm Piper úrnak a sok jó javaslatot és a jó minőségű jelentést. Az Európai Parlament mentesítése tárgyában köszönöm. A jelentéstevő kap szót zárásként. Köszönöm, Tamas, ezt a száz pontot. Remélhetőleg ezt még valamikor fel tudom használni majd az életben, de mindenképpen örülök a kollégák kommentárjainak. Köszönöm. Most az egyes témakörökre részletesen nem fogok kitérni, mikor az elnök azt mondja, hogy lehetne rosszabb is az jelentés, ez már nagy dicséret a részéről. Egyetértek sok észrevétellel, Ajal az Ender kolléganő most ugye ez az összeesküvés elmélet, hogy ezt próbálja rám akasztani. Most lenne talán egy ellenkérdésem. Schulz előzetes, választás előzetes kampányáról szólt. Milyen választás megelőző kampányban van ő most? Én ezt nem értettem. Itt mi azt vetettük fel, hogy bizonyos dolgokat meg kell mutatni, és nem kaptunk kielégítő választ minden kérdésünkre. Itt egyes információkat még nem kaptunk meg, és kötelességünk alaposan kivizsgálni ezeket a dolgokat. Persze a kollégáknak igazuk van, hogy nem annyira drámai a helyzet, összességében jól megalapozhatóak ezek a dolgok, de egy kicsit többet szeretnénk tudni róluk, és azt hiszem, hogy egy észszerű jelentés alakul majd ki, és mindenki fel tud mögé sorakozni. Tehát itt nem összeesküvés elméletről van szó, nem kell aggódni emiatt. Az összes többi pontot illetően talán még egyet ragadnék ki, az, hogy külső szakvéleményt akarunk beszerezni a nyugdíj alapot illetően, ez a jelentés világos követelése, mert a tavalyi mentesítésben is kértük ezt, és hogyha a külső szakértők azt mondják, hogy valamit tévesen tettünk, akkor ezen változtatni kell, tehát ezt mindenképpen követeljük, ezt a külső jelentést, és bizakodó vagyok, hogy a következő hónapokban új információkhoz jutunk a magányugdíj alaptárgyában kötelességünk, hogy ezt ne hagyjuk még hat évig annyiban, hanem vessük fel a felelősség kérdését. Különben 2020-2021-ben nagyon keserű felébredés követheti ezt az időszakot, és azt hiszem, hogy túl nagy terheket rónánk az akkori politikusokra, soha nem vetnénk föl ezt a követelést már felvetettük, most még konkrétabban, és így talán közelebb jutunk a megoldáshoz. Köszönöm, várom az elnyékjelentéstevői találkozót, és remélhetőleg jó közös eredményt érünk majd el. Köszönöm. Ja, vielen Dank, damit sind wir am Ende dieses... Köszönöm szépen, ezzel végéértünk a fordulónak, és a napi pontnak, és a következő pedig a két szemvőszék külön jelentése és az utánkövet nyomonkövetési jelentés a szemvőszék külön a tárgyában. Üdvözlöm, Kádi Szemvőszégi, szőgi tagot, én vagyok a jelentéstevő. Először a szemvőszék képviselője kap meg a szót, hogy bemutassa a külön jelentését a szervezetnek. Parancsoljon. Thank you, Chair. Köszönöm szépen. Először is szeretném hogy meghívtak ide, és most szeretném elmondani azt, hogy milyen javaslatokat fogalmaztunk meg. Először is egy kicsit a háttérről. Évente 25 különleges jelentést küldünk ki, ez nagyjából 25 körüli, és általában a bizottsághoz intézünk kéréseket, és ezeket aztán megnézzük, hogy hogyan valósítják meg. 2012 óta konszolidált módon tesszük ezt. Ez azt jelenti, hogy egy különleges jelentésen keresztül, egy külön jelentésen keresztül, vagy pedig az éves jelentésünkön belül egy külön szekciót szentelünk ennek a témának. Idén 44 javaslatot fogalmaztunk meg, ezek 2009 és 2012 közötti időszakra vonatkoznak, és megvizsgáltuk azt, hogy hogyan sikerült nyomon követni ezeket. 99 százaléka ezeknek a bizottság által vagy teljes mértékben, vagy majdnem teljes mértékben megvalósult. Ezek a jelentések tehát az Európai Parlamentben is végigmennek egy vitán, és van hatásuk, azt kimondhatjuk. Jó néhány javaslatunk a belső menedzsmentre vonatkozik a bizottságon belül, például az állami támogatásokra vonatkozólag, vagy a külügyi szolgálat munkájára vonatkozólag. Aztán a teljesítményarányos munkát is javítani volt képes az Európai Bizottság, és ugyanakkor még a tagállamok részéről az adatszolgáltatás nem teljesen kielégítő, tehát ez még továbbra is kihívásokat jelent a bizottság számára. A menedzsment rendszer a javaslatok, illetve ajánlások megvalósításában egy tehát rendszer szerűen lett kialakítva, és a következőket találtuk nagyon hasznos lenne, hogyha minden egyes ajánlásunkat nyomon tudnánk követni. Szeretnénk azt, hogyha az éves jelentésekben a bizottság kitérne erre a kérdésre is, és szeretnénk értékelni azokat az ajánlásokat, amelyeket úgy láttuk, hogy csak részben tudtak teljesíteni. Fontos a tagállami prioritások nyomon követése is ebből a szempontból. Én azt hiszem, hogy ebben a kontextusban 2015-ös jelentésben odafigyeltünk erre a kérdésre. Ezen kívül előkészítettük a munkadokumentumokat, a munkadokumentumokból az is kiderül, hogy valószínűleg az érintett felek egyetértenek a nagy kérdésekben, nagyon fontos az, hogy az auditor független legyen, de ugyanakkor ugyanazokat az eseményeket kell megvizsgálnunk, tehát ezért odafigyelünk arra, amit az Európai Bizottság mond. Azután, ami a follow-upot illeti a tagállamokban, mi egyetértünk azzal, hogy ez fontos kérdés, és előzetes munkát végzünk a helyzet értékelése érdekében. Ezen a héten küldjük ki a tagállamokba a formanyomtatványokat, azzal a kérdéssel, hogy az európai számvevőszék ajánlásainak nyomon követésével kapcsolatban mit, miről tudnak beszámolni. Azt hiszem, hogy egyenlőre ezt tudom elmondani. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak és köszönöm, hogy ezt a rövid hozzászólásomat is figyelemmel hallgatták végig. Köszönöm, Kádif úr, köszönöm ezt az érdekes jelentést, hogyha jó, hogyha az új dolgokkal foglalkozás esetén sem veszítjük szem elől a régieket. Ez egy horizontális jelentés. Nos, kérdés, hogy a bizottság mit szól ehhez, ezt majd azonnal meg is tudjuk. De a munkadokumentum jelentéstevőként néhány dologra még szeretném felhívni a figyelmet. Hogyha mentesítés ügyeiben a bizottsággal beszélünk, akkor mindig biztosítanak minket arról, hogy a bizottság mennyire komolyan veszi a dolgokat. Én mindig is hittem ennek a kijelentésnek. Aztán a jelentésben itt azt olvasom, hogy az LT e rendszer, az RAD esetében Itt 11 esetben, 24-ből 11 esetben voltak problémák, ez elég magas szám szerintem. ha tehát a szemvevőszég ajánlásokat fogalmaz meg a tagállamok esetében. És a végrehajtásnál ugye az egész rendszer esetében nincsenek jelentések, nincsenek mutatók, nagyon keveset mondhatunk a follow-up hatékonyságáról. Itt esetleg voltak problémák, mindig hibának bizonyult ez. Ugye itt a 86 ajánlásból egyik esetében sem, ugye egy részben végrehajtottnak minősítette ezeket a szemvevőszék, ugyanakkor az RAD végrehajtási állapotában voltak hiányosságok, tehát, hogyha a bejelentési rendszer nem működik, akkor a végkövetkeztetések sem lehetnek helyesek. Az első kérdésem a bizottsághoz. Ugye mindig önkéntesen azt mondja a bizottság, hogy hajlandó válaszolni a kérdésekre. Hát, amit itt a rendszerekkel tettek, hogy tettek-e valamit a rendszerekkel, hogy javítsanak ezen a helyzeten? Aztán itt nézzük a hatos ajánlást a hat ajánlást, amit a 44-ből nem lehetett felül sem vizsgálni, jó lenne, hogyha itt a bizottság a végkövetkeztetések esetében még egyszer kitérne ezekre az esetekre, és ami a, az értékelési kategóriák harmonizálását illeti, illetve a rendszer továbbfejlesztését, érdekelne, hogy milyen tervei vannak ezen a területen a bizottságnak a szemvőszégi ajánlások fényében. Hogyan is végzi a szemvőszék ezeket a follow-upokat? Ugye itt hiányosságok vannak a rendszerben, súlyos hiányosságok itt a magukra, stakeholders-ekre hagyja -e ezt a munkát, és Kárdov úrhoz is intézném ezt a kérdést. Ajala Szender asszony is szót kértessék. Sí. Um, gracias. Köszönöm szépen. Először is köszönöm szépen a magyarázatokat, a jelentést. Én először is szerettem volna egy kérdést feltenni, azon felül, hogy persze érdekel az is, hogy mi történik pontosan a rendszeren belül, amikor egy ilyen automatikus rendszerről beszélünk, tehát az interneten keresztül működő rendszerek esetében, mint ahogy tudjuk, ez ilyen automatikus rendszerek csak akkor működnek, hogyha valaki betáplálja az adatokat, már pedig ehhez nem csak, tehát figyelme kell vennünk az emberi hiba forrásokat is, és azt is, hogy a rendszer hogyan működik, politikai szempontokat mennyire tudjuk beépíteni mindebbe. Tehát ezért érdekel engem ez és ezen kívül pedig azt is szeretném megkérdezni, hogy a négyes pontban ön azt állítja, hogy nem elégedett azzal az eljárással, ami az ellentmondásra vonatkozik. Most, ahogyan önök is tudják, itt alapvetően idő beosztásbeli problémáink vannak, mert nagyon hosszú távon gondolkodunk. Nem tudom, hogy ebben segítettük-e őket, hogy további határidőket írunk mindig elő, vagy ezzel segítettük-e őket, vagy sem, mert aztán mindig jön a nyár, újabb és újabb logisztikai problémák, amik miatt egyre nehezebb megkapni az adatokat. De szerintem fontos lenne tudni azt, hogy most itt konkrétan miről is beszélünk mert hogy az önök esetében az audit részét képezi mindez, Tehát én úgy gondolom, hogy világos kell, hogy legyen az, hogy hogyan kívánunk eljárni. A négyes pontban, tehát engem az érdekelne, hogy ön itt mire utal. És azt szeretném megkérdezni, hogy hogyan kívánja ezt a helyzetet. A bizottság részéről a mög, möge az agrár, agri főigazgatás nevében, biztosan egész bizottság nevében fog válaszolni, gondolom. Köszönöm elnök azt, hogy mondotta a bevezetőjében már, a mentesítés, a parlament mentesítése tárgyában. Mi is úgy hisszük, hogy sokkal rosszabb is lehetett volna ez a jelentés. Általában vizsgálva azt mondjuk, hogy olyan jelentés, ami relatíve pozitív eredményt fogalmaz meg, és ez Kade úr, az, a szemvőszék képviselője is elmondta, 89%-a az ajánlásoknak teljes mértékben végrehajtás, vagy jobbára végrehajtásra került. Szerintem egy nagyon jó arány, én végigvettem az összes pontot, ahol a számbevőszék és a bizottság között nézett különbség van a végrehajtás értékelésében, és itt nagyon kicsi az eltérés. Nagyon egy, nagyon vékony a határó választóvonal a teljes végrehajtás meg a részben végrehajtás között, úgyhogy ez is egy pozitív eredmény a bizottság elfogadta az összes a szemvőszeg által megjelölt ö, ajánlást és kiegészítést, beleértve azokat is, amelyeket, az, amelyek azt a pontot érinti, amit majd említett. Mi is úgy érezzük, hogy a bizottság nagy előrelépéseket tett az elmúlt hónapokban és években, de hát senki sem tökéletes, van még javítani való, ám a rendszer egy teljes mértékben tükrözi a jelenlegi helyzetét, az ajánlásokban megfogalmazottak. A maga a rendszer viszonylag bonyolult, minden főigazgató kell, hogy betápáljon adatokat, és a DJ budget szintjén fésülik ezt össze, és itt is elmondható, hogy a szemvőszék és a bizottság nem talált még megoldást arra, hogy itt a, hogyan alakítsák a vonatkozó ajánlást. Mi komolyan vesszük a dolgokat, és elhiheti, amit mondok a bizottság szolgálatai nevében itt. Tehát nagyon komolyan veszük a dolgokat, mert úgy gondoljuk, hogy ezek a rendkívül jelentések nagyon hasznos eszközök rendszereink felülvizsgálatára, egyes szakpolitikák és intézkedések felülvizsgálatára. Megvizsgáltunk egy munkacsoportot is, amely a bizottság és a számvőszék között állt fel, és úgy gondoljuk, ez a munkacsoport hasznos lehet a jövőben a számbevőszeggel való egyeztetésre, meg, meg kérdések, viták rendezésére, hogy ezekben dűlőre jussunk, ez a jövőben segíthet bennünket, és a számbevőszék is így gondolja, azt hiszem. Ennyire szólítkoznék most, ha vannak további kérdéseik, én a bizottságot képviselem ugyan, de a DG, egyes dj től is konkrétabb, specifikusabb kérdéseket tudnak majd reflektálni a rendkívül jelentében foglaltak tekintetében. Also, also entweder haben Sie es an den Augen oder ich. Itt valamiféle nézetkülönbség van, mindenféleképpen én megnéztem, ugye itt 44 ajánlás van, és ebből három már nem volt releváns, hármat nem tudtak felülvizsgálni, és a többi 38 ajánlásból 80%-ot teljes mértékben végrehajtottak, ezt jónak tartom, ezt mindenféleképpen jónak tartom. 29 ajánlást messze menen végrehajtottak, 89%-ot említettek önök, én ezt nem, én nem értek ezzel egyet, 8%-ot részben, és 8%-ot egyáltalán nem tehát itt, hogyha rendszerszerű hiányosságok vannak, milyen jó egyáltalán a rendszer, ugyanis itt az ellentmondások ebben a rendszerben, és ugye a nem működő rendszer kihat az eredményekre, hát ez az, ami engem nyugtalanít. Mennyire megbízható a rendszer, mennyire megbízhatóak a bemutatott adatok, hogyha erre ki tudna még egyszer térni. Köszönöm a választ. Yeah, thank you. Köszönöm nem vagyok abban a helyzetben, hogy ellen mondjak annak, amit a szemvevőszék leírt a jelentésébe. Tehát én nem mondhatok más, mint ami ott áll, és nagyon körültekintően megvizsgáltuk az egyes diszfunkciós pontokat, ha így nevezzük, és nagyon sok erőfeszítést tettünk abba, hogy javítsuk a belső információ áramlást a dj és a központi szolgálatok között, akik a rendszert működtették. De hát ez mint mondottam, a, a helyben, a terepen való valóságvizsgálata, olyan rendszereket kell működtettünk, tehát a, a számvőszék jelentése itt a terepen vizsgálódott, a 44 ajánlás tekintetében, melyeket megfogalmazott a rendkívül jelentése. Lehet, hogy nem tökéletes a rendszer, a rendszer, de egészében azt mondhatjuk, hogy a ajánlások, a számvőszégi ajánlások végrehajtása meglehetősen előre haladt, 60-29 vagy 89 százalékban végrehajtása került. Ez mindenképpen szerintem nagyon jó eredmény, és mutatja azt, hogy a bizottság komolyan veszi a dolgot. Az ajánlások megszívlelésében és végrehajtásában, amelyben megállapodtak. Dank, Herr úr. Thank Köszönöm, well, I... Köszönöm. Szerintem nincs itt egyet nem értés. Szerintem mi is úgy gondoljuk, a bizottság komolyan veszi itt a dolgokat. És, és ez a rendszer a mentesítés eljárásban megfogalmazódottak, megfogalmazottak nyomon követésére, igen, a szembevőszéki és a belső vizsgálati ajánlások nyomon követését illeti, tehát nem kérdés is ez. Mit lehet javítani? Na hát, elmondtuk a jelentésben, a szemét ki szemétbe ügyet illetően, ahogy nevezzük a módszertan, tehát az, ami bekerül a rendszerbe, az meghatározza, hogy jó lesz a kimenet. Megbízható lesz-e. Tehát a minőség. Azok a dokumentumok, amelyek leírják, hogy bizonyos ajánlások nyomon követésében mi történt, ezeket jobban kéne bevinni és regisztrálni a radrendszerbe és az alkalmazott kategóriákat is jobban lehetne illeszteni egymáshoz, meg a rendszerhez a végrehajtási szintek ellenőrzése érdekében. Van egy közös munkacsoport, amely ezzel foglalkozik, tehát nem arról van szó, hogy a bizottság vagy a szemvőszék ne venné figyelembe a vállalásait. Tehát érzékeljük, mit kell javítani, hol, ha lehet segít a számvevőszék, a bizottság elfogadta az összes ajánlásunkat, amelyek végsősorban a rádba kerülnek egy későbbi ponton. Tehát reménykedünk. Nem egy olyan auditról van szó, mert azt mondanám, hogy egy reménytelen rendszert mértünk, amelyet, amelyet el kell vetni, hanem egy jó rendszer, amelyet lehet javítani, az információ tekintetében a számbevőszék és bizottság felé és a parlament felé elsősorban. follow-up system? Miért nincsen eredményes follow-up rendszerük? Excuse me. Elnézést. Hogy mondta? Ich hatte vorhin schon gefragt, wieso der Hof... Azt kérdeztem, hogy miért nincsen a számövőszéknek saját follow-up rendszere. Well, because that... Azért, mert akkor át kéne vegyük a follow-up menedzselését, voltak éppen magunkra kéne vállaljuk ezt. Vannak utánkövetési rendszereink, meg sok módszertanunk van, hogy nyomon kövessük az a fejleményeket az éves folyamatban is, meg egyéni szakpolitikai és költségvetési területeken is, reauditálással, bizonyos témákban újraauditálva, hogyha a kockázat elemzés ezeket kiemeli, és a bizottság follow vizsgálva megvannak a saját kategóriáink. Úgyhogy nagyon sok follow végzünk, a bizottság follow-upját is follow Úgyhogy ennek megfelelően meghatározzuk azokat a javítási pontokat, ahol erősíteni kell a tevékenységünket, és hogy az említett munkacsoport is épp azzal foglalkozik, hogy saját follow-up adatbázisunkat javítsuk. Hát nem ígérhetek semmit, de remélem, hogy az év végére vagy jövő évére föltétlenül javítani tudunk rajta. Interessant, können Sie uns sagen, was... Érdekes. El tudnám mondani, hogy mi kerül be a follow-up adatbankba? Well, I can, uh, but I can also pass... Hát tovább tudom adni egy szakértőnek, aki sokkal világosabb választ tud adni. Sweeney úr, parancsoljon, majd ő megválaszolja. Thank you, Chair. Uh... Köszönöm szépen. Most egy adatbázis uh, létrehozása tartalmazná az összes javaslatunkat, ajánlásunkat, és azokat a tevékenységeket, amelyeket az Európai Bizottság végze, végez a follow-up területén. Nos, ennek az alapján tudnánk elemezni azt, hogy hosszabb időtávban gondolkodva mi történt meg, és ezen keresztül láthatnánk azt, hogy milyen hatása van a pénzügyi menedzsmentre a számvevőszéki ajánlásoknak. Köszönöm. Prima, da freuen wir uns jetzt drauf. A hölgyek és urak a bizottság részéről még szeretnének pontosításokkal élni a főigazgatóságok részéről. Irgendwie valakinek kedve bármit is mondani e tekintetben, tessék. Köszönöm szépen. Hogyha a konkrét, a, konkrét ajánlásokkal kapcsolatban vannak kérdések, akkor természetesen választ adhatunk ezekre. De azt gondolom, hogy itt alapvetően, általános értelemben világos a helyzet. Mi elfogadjuk az ajánlásokat, és dolgozunk rajtuk. Dolgozni is fogunk a következő időszakban. Ja, vielen Dank, wir werden mal... Köszönöm majd találunk még időt arra, hogy a RAD rendszerrel foglalkozzunk, ebben egészen bizonyos vagyok, és már előre örülünk ennek az alkalomnak. Köszönöm, ezzel lezárjuk ezt a napirendi pontot, és lépjünk át a következőre. Elnézést, Martina. It will be quick, thank you. I just want to thank you for... Uh, Gyors leszek, csak meg akartam köszönni ezt a jelentést, és az ajánlásokat tetszenek nekem, figyelembe veszem őket, és a mentesítési eljárás úgy módosítjuk, hogy ezeket az ajánlásokat magába foglalja. Köszönöm. Damit sind wir am Ende dieses lezárjuk a napirendi pontot, és átlépünk a következő napirendi pontra. Ez egy véleménytervezet az ECON részére a nemzetközi számviteli standardek és a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardek tárgyában. Véleményt készítünk ebben a tárgykörben. Csárnecki kolléga a vélemény előadója. Rögtön meg is kapja a szót, tessék. Thank you very much indeed, Madam Chair. Köszönöm szépen. Azzal kezdeném, hogy fő célokra utalnék. A nemzetközi könyviteli sztenderdek, tehát az IHS, IHS pénzügyi könyvelési rendszer kiépítése, átláthatóság, összehasonlíthatóság a pénzügyi információk terén, ez a fő cél tehát. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy nagyon komplex a helyzet jelenleg, tehát fontos a költség hatékonyság elemzés, illetve a hatásvizsgálat. Az európai pénzügyi jelentésrendszert ki kell emelnünk, és azt kell, hogy mondjam, hogy az európai vélemények nagyon is nagy hatással vannak a globális könyviteli sztenderdek kidolgozásakor. Ugyanakkor az implementáció terén tanultakat figyelembe kell venni a közférában, és reméljük, hogy ez alapvetően benchmarkként szerepelhet az európai tagállamokban, a pénzügyi, illetve könyvelési sztenderdek tekintetében. Természetesen a könyviteli rendszerek modernizációja egy közösen elfogadott könyviteli standard rendszeren kell, hogy alapuljon, annak érdekében, hogy az átláthatóságot növeljük, jobban összehasonlíthatóvá váljanak a különböző adatok, és ezen keresztül javítsuk a kormányok pénzügyi adatszolgáltatását. Köszönöm. Köszönöm. Kicsit unalmasan hangzik ez a téma, de természetesen rendkívül lényeges ez, hiszen ez a szemviteli sztenderdeket érinti, és az EFSA-okat is, és Hamburg látogatásunkat követően egy nagyon méreható vita alakult ki Németországban erről a körül, hiszen valamennyiünk számára nagyon fontos ez a történet. Ajala Szender következik. Um, sí, um, uh, Igen. Én is szeretném megköszönni a javaslatokat a jelentéstevőnek, és teljes mértékben egyetértek önnel abban, hogy mennyire fontos az európai vitát továbbvinni, és azt, hogy közös sztenderdek, mindenki által elfogadható sztenderdek bevezetését szorgalmazzuk. Volt ezzel kapcsolatban egyébként már egy szeminárium is, amelynek során láthattuk azt, hogy mennyire nehéz ez a helyzet, hogyan, tudnak, össz, hogyan tudjuk figyelembe venni a gazdasági költségeket, hiszen voltak olyan közintézmények, illetve közigazgatások, Franciaországra gondolok, amelyek, amely nagyon sok erőforrást szentelt ennek a rendszernek a bevezetésére, de aztán Hamburgról se feledkezzünk meg. Mindezt azért mondom el, hogy látjuk, hogy támogat, és támogatjuk is ezt a javaslatot, szükség van erre a rendszerre, de ugyanakkor nagyon fontos, hogy azt is látni kell, hogy mennyi időn belül kívánjuk bevezetni ezt a rendszert, hogy néznek ki a költségek, és hogyan tudjuk mindezt kommunikálni az állampolgárok felé, hogy valóban egy közös rendszer kialakítása felé kívánunk elmenni. Ezen keresztül látható javaslatokra van szükség, és tudjuk azt is, hogy ennek költségei is vannak, és ennek ez elég sok időbe telik, amíg be tudjuk vezetni. Természetesen értékelni kell mindent, és természetesen mindenféle javító szándékot figyelembe szeretnénk venni. Jó lenne, hogyha modernizálni tudnánk ezeket a standardeket, illetve a rendszereket a standardek alapján, nemzetközi szinten, épp úgy, mint nemzeti szinten. Tehát mi jelenleg mindent megkívánunk tenni annak érdekében, hogy segítsük a különböző tagállamokat abban, hogy ezt bevezessék az európai könyviteli rendszerek egységesedése érdekében. Köszönöm. Novakov kolléga kapszott következőként. Sure. Yes, indeed. Köszönöm szépen, valóban a nemzetközi könyviteli sztenderdeknek kulcsfontosságú szerepe van, főként a KKV-k szempontjából. Az Európai Unió határokon átnyúló együttműködési programokat finanszíroz, ugyanakkor nagyon sok probléma adódik abból, hogy szeretnénk javítani az együttműködést, de mégis nem sokat tesszünk annak érdekében, hogy a reformokat megvalósítsuk. Szeretnénk, hogyha egyszerűsödne az üzletkötés, az üzleti kapcsolatok, a közös sztenderdek alapján biztos, hogy ez egyszerűbbé válna, ne csak a mezőgazdaság, közös mezőgazdaságról beszéljünk, miért is ne valósulhatna meg egy közös standardrendszer a közbeszerzési pályázatokra vagy a könyvitelre. Sokkal egyszerűbb lenne az életünk például a cégek pénzügyi értékeléseivel kapcsolatban egyszerűen csak az adóelkerülés, adócsalás felmérése szempontjából, a határon átnyúló mobilitás értékelése szempontjából. Mik tehát azok a kérdések, amelyek ma felmerülnek? A nemzetközi sztenderdek jelenleg nem igazán kerülnek megvalósításra. Ez egyébként rengeteg bürokráciát jelent, főként a KKV-ik számára, és itt kiemelném azt is, hogy igen, én teljes mértékben támogatom azt, hogy szigorúbb szabályok legyenek a nagy cégek esetében, főként a tőzsdényjegyzett cégek esetében, de a kis vállalkozások, főként a családi vállalkozásokra vonatkozottatva úgy gondolom, hogy sokkal egyszerűbb lenne a munkájuk, hogyha az Európai Uniós alapokkal kívánnak dolgozni, ezeket a sztenderdeket, hogyha bevezetnék, könnyebb lenne a dolguk. Éppen ezért szeretném, hogyha a tagállamokat felhívnánk arra, hogy standard eljárásokat léptessenek életbe, főként amikor közpénzek osztásáról van szó. Kezdjük tehát a közös közbeszerzési szabályokkal, vagy a közös pénzügyi beszámolási kötelezettségekkel. Köszönöm. Az Eurostat részéről Makaronidis úrat küldvözlöm, és Notebum urat. Makaronikis úr, önkezdítessék. Okay. Uh, Köszönöm szépen. Én is szeretném megköszönni a elhangzottakat. Én itt azt szeretném uh, hangsúlyozni, hogy az Európai Bizottság is uh, nagyon is osztja ezeket az aggályokat. Szeretnénk, hogyha lehetne növelni a közigazgatásba vetett bizalmat, és fontos lenne az is, hogy reformra van szükség, főként a pénzügyi területen. Én úgy gondolom, hogy egy ilyen reform nem csak a tőkepiacokon lenne pozitív hatása, hanem a belső piac kiteljesítése szempontjából is. És aztán végül is ne felejtsük el a közpénzek kezelését uniós szinten. 2011 óta a six-pack részét képvisel, six-pack rész, tehát a, a, ahhoz is kapcsolódik ez a kérdéskör, hiszen szeretnénk harmonizálni a könyviteli szabályokat az Európai Unión belül. Úgyhogy mi úgy gondoljuk, hogy mindenképpen nagyon jó hatása lesz mindennek a köz intézmények pénzügyeire nézve átláthatóságot fogunk tudni növelni ezen keresztül az egész közigazgatásban, és még ráadásul teljesen új lehetőséget fogunk tudni biztosítani ezen keresztül az átláthatóság növelésére. 2013-ban a jelentésben már szerepelt az, hogy az Európai Tanács és az Európai Parlament közösen megvizsgálták a közintézményekre vonatkozó nemzetközi könyviteli szabályok, sztenderdek kérdését, és ezután kimondták azt, hogy nagyon nagy szükség van az Európai Unióban ezeknek a sztenderdeknek a harmonizációjára. Ezen felül azt is hangsúlyoztuk, hogy technikai, konceptuális és akár kormányzási vagy irányítási kérdések is felmerülnek. Ezzel kapcsolatban itt a nemzetközi közigazgatási elszámolásokra vonatkoztató, vonatkozó sztenderdek tekintetében is erről van szó. Nagyon sok kritika érte a jelenlegi rendszert, és az Európai Bizottság jelentéseiben is kritiká, kritikus pontokat láttunk, de azt kell, hogy mondjam, hogy az eltelt időben most viszont már nagyon szorosan együttműködött az érintett hatóságokkal az Európai Bizottság is. A cél egy közös értelmezése ezeknek a sztenderdeknek európai szinten. Mit jelent ez? Szeretnénk egy olyan rendszert kialakítani, amely a teljes közigazgatásra kiterjeszthető, és referenciaként lehet erre tekinteni, és ezen felül pedig ennek a rendszernek mindig is az volt a célja, hogy az IFRS tanulmányjal is összhangban legyen, tehát egyfajta konzisztenciát biztosítson nemzetközi szinten. Mi úgy gondoljuk, hogy végül is talán majd sikerül ezt a három jelentést, illetve ezt a három rendszert közösen kezelni. Szeretnénk a három rendszert közelíteni egymáshoz, és végül úgy gondoljuk, hogy a projekt végén konzisztens helyzet alakulna ki a európai, az európai intézményekre vonatkozóan. Tehát ennyi lenne a projekt lényege, és ez, ahogyan elmondtam, már 2011-ben megkezdődött ez a folyamat. Néhány gondolatot még ehhez hadd fűzek hozzá. A célunk az, hogy a tagállamoknak adjunk egy kis időt, Szeretnénk azt, hogy áttérjünk az új rendszerre 2020-ra. Ezzel kapcsolatban az első Európai Bizottsági Javaslatra kell visszatérnünk, és akkor lesz egy második fázis, amíg ennek a projektnek, aminek az lesz a célja, hogy az egész Európai Unió területén implementáljuk ezt a rendszert. Köszönjük szépen, ennyi lett volna a helyzet leírása. Köszönöm. Vannak-e még pontosítások az ön részéről? Kiegészít kommentárokkal kívánna élni? Makaronidis úr, Nos, itt a bizottság javaslatára vonatkozóan legalábbis 2015 t illetően az EFSAS előfordul-e, vagy még a tisztázás szakaszában tartanak a dolgok? Okay, as I said, uh, since the, uh, commission... Ahogyan elmondtam már, az 2013-as bizottsági javas, jelentés óta dolgozunk ezen a projekten, és uh, nagyon jól tudtunk együtt dolgozni, és közben a politikai prioritásokkal összhangban az Európai Bizottsággal közösen újra gondoltuk a harmonizációs standardeket, szeret, és két részre bontottuk ezt a projektet. Az első fázisban úgy gondoljuk, hogy a legfontosabb cél a pénzügyi átláthatóság növelése, ez pedig nagyon fontos feladat lenne minden tagállam számára, hogy az IPSASZ-t megvalósítsák a tagállamokban, ezt önkéntes alapon, még az előtt, hogy konkrét javaslattal állnánk elő, konkrétan 2020 körül, és akkor következne a második fázis, amikor implementálni tudnánk az IPSASIS Európai Uniós bevezetését. Darf ich, darf ich Ha megengedi, megkérdezem még egyszer, csak Németországra igazgatási költségvetései az átállásnak két milliárd euróra rúgnak. Nem volna lehetőség arra az egész történetet úgymond rétegezni, azt mondani, hogy egyes részek, amelyek nem olyan nagyon bonyolultak, vagy, vagy mondjuk mondjuk egy Mercedes, vagy csak egy autót útra engedni. Tehát lehet, hogy van, adtak, adottak olyan jelentések, amelyek erre utaltak. Jó lenne, hogyha nem kéne a, a publikáció után Németországba visszatérni, megint fontos volna, javaslatot úgy elindítani, hogy megálljon. Tehát az átállása a számviteli rendszereknek, ha olyan léptékű, hogy egyszerűen jó lenne, hogyha jó feltételeket teremtenénk a lezáráshoz. Kisebb, hatékony számmal esetleg. Ha megkérdeznek Németországban, hogy miért kell ezt meglépni, mindig utalom kell arra, hogy a statisztikákban a nem megvalósult harmonizáció, ám voltak éppen mit ígérnek ezek a javaslatok, mit, miért, miben hoz előny, miért pont ezek a javaslatok, miért ne lehet volna kisebb léptékben ugyanezt elérni. Okay, uh, Tehát elviekben azt szeretném elmondani, hogy minden olyan javaslat, amely arra, amely lehetővé tenni azt, hogy az összevethetőség és az átláthatóság a közszektorban, Európában erősödjék, hasz, hasznos. És ez befelé is, és a tagállamok közötti együttműködés tekintetében kifelé is minden reflexióban fontos, hogy megjelenjen ugyanakkor meg kell kérdezzük, hogy mire is van voltak éppen szükség. A bizottság jelentésében is benne van, hogy nem csak statisztikákról van itt szó. A pénzügyi jelentési rendszer és a statisztikai jelentéskészítési rendszer a primér pénzügyi és gazdasági adatok egységes rendszerén alapul, Európában azonban ezek az adatok nem érthetőek, nem konzisztensek, és egy esetekben nem is összevethetőek egymással. Ennek kihatása van a statisztikai jelentési rendszerre is, meg a pénzügyi jelentési rendszerre is. Úgyhogy az a, a gondolat, amit, amit itt kifejtettünk, abban áll, hogy a szakpolitika készítés folyamatához mindekettőre szükség van. Átlátható és összevethető pénzügyjelentési rendszere is, csak úgy, mint a statisztikai jelentési rendszerre, és ehhez a pénzügyjelentési rendszerbeli aspektusokat össze kell vetnünk a konzisztencia és komparatív uh, igényekkel a primér pénzügyi adatok tekintetében, ami a statisztikai célokat is segíti megvalósulni. Azt a kérdést illető, hogy vajon ezt el lehet-e érni kisebb léptékben, hát itt az a probléma, hogy olyan helyzetbe szeretnénk elérni, ahol teljesen átlátható a rendszer, a pénzügyi pozíciókat illetően is, meg a közszektor pénzügyi teljesítményét illetően is a következő különféle szinteken, tehát a központi kormány, regionális kormány, önkormányzat szinten. Mert ez közvetlenül és közvetlenül is adófizetői pénzeket költ el különféle szinteken. Tehát olyan helyzetbe szeretnénk eljutni, ahol teljesen átlátható és összevethető a pénzügyi jelentés rendszere, és bizonyos garanciákat is tudunk nyújtani arról, hogy megfelelő módon történik az adófizetői pénzek elköltése. A cél itt az, hogy a jövőlő pénzügyi jelentési sztenderdeket egy olyan számviteli elvekre tudjuk alapozni, melyek meghatározzák a normákat is, és amelyek szükségesek ahhoz, hogy e pénzügyi átláthatóság és összevetetőségi célok megvalósuljanak. A költségek aspektusa magától értetődően nagyon fontos téma, fontos strukturális reformokat követel meg Európai Unió szerte, és ennek lesznek költségéi is, és ezek jelentősek is lehetnek. 2013-as bizottság jelentés is világosan fogalmazott ezekről, és a bizottság vállalt egy tanulmány, vállalt egy tanulmány elkészítést, amely a jövőbeli költségek jobb felbecsülését is lehetővé teszi. Jelen pillanatban azonban a nemzeti implementációs programok hiányában tagállami szinten, ezek hiányában nem tehetünk mást, mint hogy a legrosszabb és legjobb forgatókönyv között mozogva tudunk csak meghatározni elemeket. Ha a konkrét standardek megvannak, és a nemzeti végrehajtási költségeket megbecsültük, akkor tudunk egy világosabb, jobb gondolatot megfogalmazni arról, hogy egy-egy tagállamban mennyi lesz ennek a költsége az átállásnak. Utolsó gondolatom, 2013 óta nagyon sok minden történt az Európai Unióban, és nagyon sok minden változott a közszektor jelentéstételi módszertanában. Ha bármilyen előlépés az hát accrual base jelentés felé történik, az csökkenti majd a jövőbeli költségeket is. Még egy gondolat, mindig az volt a kisebb közszektorbeli entitások agája, különösen az önkormányzati szint agáját meghallgatva, 2013-ban is már a jelentés világosá tette az, hogy célunk az, hogy kifejleszünk egy hogy olyan csak korlátozott követelményrendszert, amelyek a kisebb, kevésbé kockázatos önkormányzati szintek javát szolgálják végső soron. Reméljük, hogy ezt tudjuk majd szállítani, anélkül, hogy ez aláásná az láthatósági és összevethetősi célokat, amelyeket kitűztünk magunk elé az egész rendszerre vonatkozóan. Köszönjük. Csarnecki kolléga zárásként még egyszer, nem, nincs mondani valója, a módosítók benyújtásának határideje. Wir haben es gleich. Genau. Am, am, am 11. März. Március 11-e, és aztán április 7-én szavazunk. Köszönöm. Ezzel ezt a napirendi pontot lezártuk. Und uh, jetzt bräuchten wir eigentlich Die Ines. És pedig Inesre van szükségünk. Ja. Tagesordnungspunkt 6. Hatos napi rendi pont az ifjúsági stratégiai értekeléssel 2013-15 közötti időszakban Derek Vogan, a jelentéstevő Geyer úr képviseli. Köszönöm szépen. Nos, van kolléga még úton van Brüsszel felé, éppen ezért azt a kérést továbbította felém, hogy én mondjak valamit ezzel a napirendi ponttal kapcsolatosan. Az ifjúsági kezdeményezés, az európai ifjúsági kezdeményezés itt a téma, ennek létrejöttének valamennyien örültünk, de a sikerében nem lehetünk bizonyosak. Itt van egy részről ez a vita a Költségvetési Szakbizottság előtt is, hogy ez egy viszonylag fontos kezdeményezés, megfelelő eszközökkel kellene ezt ellátni. Különböző visszajelzéseket kaptunk a tagállamoktól, azt illetően, hogy hogyan is zajlik az adott tagállamokban ezen kezdeményezés megvalósítás. Láttam számadatokat, 110 ezer fiatalt érintett ez az ifjúsági kezdeményezés, eddig ilyen vagy olyan formában, ennyien profitáltak belőle. Úgy tűnik, hogy valami tehát működik. Ugyanakkor vannak olyan tagállamok, ahol az ifjúsági kezdeményezést csak részben vagy egyáltalán nem is veszik igénybe a fiatalok. Hogyan folytatódik a sorsa ennek a kezdeményezésnek? Ugye itt egy értékelésre van szükség. 2015-ös tervezés van tervezet van itt, egy közös jelentés a tanács és a bizottság részéről, és a kult vélemény ről van itt szó. Három kérdés van a bizottsághoz a jelentéstevő részéről, és mivel vonul angol, angolul jegyezte fel ezeket a kérdéseket, éppen ezért én most a bizottság irányába tenném fel ezeket a kérdéseket. A 2015 joint report from the ös jelentés nem mutat, hogy új indikátor adatok működnek a Youth Guarantee működése monitoringjában. 2015-re várhatóan ezek az első adatok kibocsátásával meg kell vizsgálni, mit mérnek. Ugyanakkor meg kell vizsgálni, milyen lépéseket részletnek a tagállamok arra, hogy a rendelkezésre támogatást használni tudják, és a bizottság hogyan biztosítja azt, hogy a, a finanszírozásból adódó tanúsítványok és bizonyítványok a hosszú távú alkalmazását szolgálják a fiataloknak, és nem a rövid távút. Más kollégának van egy kérdése, Novakov kolléga. Uh, Köszönöm szépen, örülök annak, hogy uh, árnyék jelentéstevője lehettem ennek a jelentésnek Rendkívül fontos számomra ez a téma. Én úgy gondolom, hogy ezekkel a témákkal kapcsolatban különböző jelentések, különböző betekintési lehetőségeket biztosítottak, de most térjünk rá a tárgyra. Néhány évvel ezelőtt nem volt elég forrás pénz, nem tudtuk a programokat megfelelőképpen finanszírozni. Most azonban lehet, hogy egy kicsit több a pénzünk, de nincsen igazán sok jó ötletünk, hogy mit is kezdjünk ezzel a sok pénzzel. Nagyon nehéz a tagállamok számára megvalósítani a crossfundingot, a különböző alapok össze fésülését a fiatalokat érintő problémák kezelésére. Tehát mi is a nagy probléma a fiatalok esetében? Hát ugye itt az oktatás hiányosságaira hívnám fel a figyelmet. Hadd mondjak el egy példát. Noha van pénz, európai szociális alaptól, vagy a fiatal garancia alaptól, vagy az Erasmus-tól, és így tovább, de mégis ugyanakkor az Erasmus a fiatal vállalkozókra vonatkozó Erasmus csak 55 milliót kapott 2020-ig összesen. Nem akarnék azon gondolkodni, hogy 55 milliónak hányszorosát költjük el például sokkal kevésbé fontosabb témákra. Meg vagyok győződve arról, hogy ha a fiatal vállalkozók támogatásába fektetnénk több pénzt rövid távon, akár a szubszidiaritás eszközeivel, az nem fog működni. Nekünk inkább a fiatalokat arra kell serkentenünk, hogy ne csak keressenek maguknak munkát, hanem maguk találjanak ki munkákat, tehát egyszerűsítsük a helyzetet, egyszerűsítsük épp úgy a helyzetet, ahogyan azt a kohéziós politikában már megtesszük. Egyszerűbb szabályokra és több pénzre van szükség a fiatalok esetében. Én legalábbis így látom ezt a helyzetet, és éppen ezért várom, hogy milyen eredmények születnek majd a Youth Guarantee-val kapcsolatban. Tudjuk, hogy ez jól működik a skandináv országokban, de néhány franciaországi média forrásra hivatkozva, Franciaországban például közelít a nullához ennek az eredményessége. 30%-a a fiataloknak, akik az egész programon áthaladtak, képesek voltak saját vállalkozást beindítani. Ez hatalmas arány, tehát el kellene gondolkodnunk azon, hogy mit tudunk tenni annak érdekében, hogy ezt globálisabbá tegyük én szeretnék egyébként ezzel kapcsolatban egy kísérleti tervet is útjára indítani. Köszönöm, Szabajóval. Köszönöm szépen. Nagyon örülök annak, hogy most ilyen eszmecserére nyílik lehetőség, és egy jelentést is meg fogok fogalmazni ezzel kapcsolatban. Én az Ample-ben is teljes jogú tag vagyok, tehát a kérdés két oldaláról is meg tudom vizsgálni. Néhány gondolatot hadd említsek most meg. Először is nagyon örülök annak, hogy vannak jó példák, bevált gyakorlatok ezeken a területeken. Londonban jártam pénteken, és ott egy jobb központot látogattam meg, nagyon érdekes volt azt látni, hogy ezt hogyan finanszírozták, és nagyon érdekes volt azt is látni, hogy mennyire öm, individualizált megközelítést alkalmaztak Londonban. Tényleg szükség volt egyébként ezen a területen erre. Tehát ott jó példákat láttam arra, hogy hatékonyan használták fel az EU-s pénzeket. Figyelembe kellene vennünk a különböző tagállamokból érkező bevágyakorlatokat, például Németországban vagy Ausztriában a gyakornoki programokra hívnám fel a figyelmet, az nagyon jól működik, de nagyobb összeköttetése lenne szükség az oktatás és a munkahelyek között, és most rá is térnék a finanszírozásra, mert olyan személyeket kell kiképeznünk, akikre szüksége van a munkaerőpiacnak. És nagyon sokszor az Európai Bizottság úgymond reakcióban van, most például egy új mobilitást, mobilitási kísérleti tervet indítottak útjára a bizottság részéről. Ezt az Európai Parlamenttől is nagyon sokan javasolták, az elnök asszony is, tehát ezekre szükség van. Három kérdésem van. Az első az az, hogy mennyire megbízhatóak az adatok, amelyek a tagállamokból érkeznek. Én például a Youth Guarantee-val kapcsolatban szerettem volna adatokat kapni, de nem tudtam megtalálni ezeket az adatokat. Hogyan tudja az Európai Bizottság biztosítani azt, hogy megérkezzenek az adatok a tagállamokból, és hogy ezek megbízható adatok legyenek? A második kérdésem arra vonatkozik, hogy mik az indikátorok és mik az eredmények ezekben a politikákban van. Mindig az eredményorientált megközelítésről, költségvetésről van szó, de igaziból ezen a területen még nehezebb mérni az eredményeket. Mi számít eredménynek, hogy egy olyan fiatallal van dolgunk, aki az életre jól felkészült, vagy olyan személyről van szó, aki egy évre vagy három évre talált munkát, vagy az egész életére munkát talált. Tehát hogyan tudjuk mérni mindezt, és a bizottságban erről hogyan gondolkodnak. És a harmadik kérdésem az az, hogy a fiatalokra vonatkozó politikákat más politikákkal karöltve kell kigondolni. A digitális egységes piac, sportpolitika, sok-sok stratégiára van szükség annak érdekében, hogy valóban lássuk a hatásokat, és, hogyha, és az Európai Bizottság mit tesz annak érdekében, hogy a szinergiákat biztosítsa a különböző politikák között. Köszönöm. Magam is föltűztem, feltettem magam a hozzászólási listára, mert fontos a téma. Meg akartam kérdezni a bizottságtól, hogyan magyarázza hogy a belső piac éppen ebben az ágazatban nem működik, hiszen a mobilitás fontos, hiszen egyik országban nem talál munkát, valaki átmehet egy másikba, ez az alapgondolat. A fiataloknál ez nem működik, meg idősebbeknél inkább. a saját választó körzetemben 1,4-1,5%-at újsági munkanélküliség aránya, és ha azt olvasom, hogy a főiskolai végzetek körében 38%-a európai szinten nem talál munkát a végzetteknek, akkor ebben a generációban úgy tűnik, nem élnek a lehetőséggel, a mobilitás lehetőséggel, miért nem működik a belső piac ezen a ponton? Feltehető joggal a kérdés. A főiskolai képzés nélkül a nem, nincs nagy esély, ez nem működik a ebben sem. Ami mi a teendő? A legtöbb intézkedés hosszú távú intézkedés, amely struktúrákat kell kiépítsen ahhoz, hogy működjön, miközben sok időt elvesztünk, és közben élet lehetőségek vesznek el. Még vannak a listámon többen, először Ajala Sander kollega. Köszönöm szépen. Ami ezt a kérdést illeti, ahogy tudjuk, Von úr éppen kampányol, reméljük jól halad a kampány, ezért nincs most itt viszont. Az ifjúsági foglalkoztató stratégia például hazámban, ahol súlyosak a, a körülmények, hatalmas számú fiatal van munkanélkül, nagyon fontosak. Reméljük, hogy jól fog működni ez a kezdeményezés, létfontosságú. A német képzési rendszer példaként használjuk, arra támaszkodunk, és a képzési rendszert a munkába állás momentumával kell összekapcsolni, ez itt a leghatékonyabb elem, itt támaszkodunk a német tapasztalatokra, és itt kell biztosítani azt, hogy a, a munkaadók vállalják, kötelezettséget vállaljanak a fiatalok alkalmazására. Ugyanakkor nagyon nehéz ezeket, ezt, a, ezt a vállalást elérni, mint mondottam, hazámban nagyon magas a ifjúsági munkanélküliség, mindeközben nagyon sokan elhagyják az országot. Egy migrációs kibocsátó ország lettünk, éppen azért, mert a fiatalok más országba költöznek. Éppen most beszéltem fiatal spanyol, fiatal spanyol fiatalokkal, akik Németországba ö, költöztek, és ottani képzési rendszerekben vettek részt. Mint mondom, nagyon nehéz összevetni a két ország gyakorlatát, mert a rendszerek meglehetősen széttartóak, ne, nem nagyon komparatív a két rendszer. A stratégia nagyon hasznos lehet, ám a, a keretek széttartósága miatt nehéz végrehajtani a stratégiát máshol. Kérdés, hogy hogyan lehet segíteni a stratégiák harmonizációjában, a szakképzés területén, a szakképzések minőségének javításában, hazámban ebben vannak jó eredmények, és a menekült gyermekek integrálására vonatkozó kötelezettségvállalásokat is ide kell számolni, hiszen a menekült fiatalok is a rendszerbe kerülnek. Fontos, hogy a stratégia pozitív elemei tehát változtassanak, és pozitív integrációs eredményeket hozzanak. Auf der Rednerliste steht der Kollege. Celler kolléga következik a hozzászóló Kristány, tessék. Köszönöm, elnök asszony. Miért is nem működik mindez a belső piacon? Azért, mert a kereslet és a kínálat nem egyeztethetők össze, tehát hogyha mérnököt keresek, akkor például egy színházi szakértő vagy szociológus diplomával jelent, rendelkező jelentkező nem kaphat ilyen munkát természetesen. Az IT ágazatban például túl kínálat, illetve az ott végzetteknél nincs gond a munkahelytalálással, de sokan ö, nagyon ö, jól képzettek, aztán munkanélkül maradnak, de aztán ott vannak a szakmunkások, például az autószerelők, ö, aztán hogyha esetleg éjszakai munkát kell végezni, vagy nagyon korán kell felkelni, az ilyenfajta szakmák esetében esetleg kevesebben választják ezeket a foglalkozásokat. Az állam ugyanakkor nem teremt nyilván munkahelyeket, ezt a gazdaságnak kell elintéznie. Ahol gazdasági növekedés van és munkahelyek teremtődnek, nos, két és fél három százalékos gazdasági növekedés van évente, ott van garancia arra, hogy munkahelyeket lehet teremteni, de a legtöbb országban nem ez a helyzet. És különösen a szociálisan rossz helyzetű családoknál az a tapasztalat például Berlinben, a fiatalok körében 15-20 százalékos munkanélküliségi ráta tapasztalható, és itt más együttműködési formákat kell használni, így az iskola és a gazdaság összekapcsolása már egy korai szakaszban biztosítandó. Ez nem volt egyszerű, mert az iskolákat nagyon vonzották ezek a javaslatok, a gazdaságot azonban kevésbé. Aztán az a helyzet alakult ki, hogy a szociálisan nehéz helyzetű családok esetében már voltak olyan családok is, ahol harmadik, negyedik nemzedék élt ö, szociális segélyből. És ha, ha megkérdezték a gyerekeket, hogy mi akar lenni a fiatalok, akár azt mondták, hogy ők bodyguardok akarnak lenni, testőrök. Hát ugye teljes mértékben elveszett a koncepció a munkahelyről, a munkávállásról, és azt újra trenírozni kellett. Nyilván ez nem megy egyik napról a másikra, mindenkinek össze kell fognia, a munkahely közvetítőknek a, a ifjúsági hivataloknak, a képzési helyeknek, a gazdaság képviselőinek, és természetesen vannak még más szereplők is. Ugye itt a szakképzésre orientált kezdeményezésre van szükség, hogy a megfelelő tudatosságot ki lehessen alakítani ezen a területen, ami pedig az európai szintű tapasztalatok cseréjét illeti. Két évvel ezelőtt Berlinben sok spanyol fiatal töltött két hónapot Berlinben, aztán újra hazatértek országaikba, nyelvi problémák merültek fel, a képzési kérdések is tisztázatlanok maradtak, hiszen Spanyolországban mások, a képzési profilok, mint Németországban. Tehát először egy szakiskolát kellett volna látogatniuk, és persze honvágyuk is volt, ez is érthető, és ezért két hónap elteltével inkább hazautaztak. Nagy kihívás tehát ez a kezdeményezés összességében. Éppen ezért őrizkednünk kell attól, hogy néhány hónap vagy év alatt próbáljuk megoldani ezt a kérdést. A kollégák is felvetették már, hogy itt egymástól kell tanulnunk, ez a cél, hogy az adott probléma helyzeteket hogyan lehet kezelni, hogy az adott országokban hogyan is lehet eljárni. Például spanyol vállalatoknál merült fel a kérdés, ami nálunk Németországban már működik, hogy a képzésben lévők kapnak egy alacsonyabb kis összeget, egyfajta kis jövedelmet. Sok spanyol vállalat azt mondta, hogy én egy ö, ö, munkát végzek, ami nekem még pénzbe is kerül, és akkor még én fizessek nekik. Hát itt láthatjuk, hogy mennyire más a megközelítési mód és a mentalitás az egyes országok között. Fontos tehát ez a téma, és ezt önmagában pénzzel nem lehet megoldani. A pénz segíthet, de fontos a megfelelő struktúrákat harmóniába, összhangba hozni, és az adott problémával foglalkozni. Svédország, vagy akár Bulgária, vagy Németország, Olaszország, Spanyolország esetében eltérő helyzetekkel találkozunk. A feladatunk az eszmecsere elősegítése. E Köszönöm az EU bizottság részéről, az EMPL főigazgatóság részéről, Kaszmekker képviselő szerepel a listámon. Sie werden jetzt dran. Ön, mi a szó? Und Herr, oder Herr, und DJ Eak, Herr Hartung. Also ist egal, wer anfängt, aber irgendjemand... Nekem mindegy, hogy ki kezdi, de valaki kezdje meg. Bitte schön. Okay. Okay. All right. Rendben. Köszönöm, elnök asszony. DG Employment munkatársa vagy jók. Néhány kérdéset érnék ki, amely felvetődött, különösen a finanszírozás kapcsán. Hadd kezdjem azzal, hogy elmagyarázom önöknek, mit várunk, mi fog történni az új programidőszakban. Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezéssel és a szociális alappal és hol látunk, hol látjuk a, a végrehajtás menetét, és aztán visszatérek néhány konkrét kérdésre. Ami a várt eredményeket illeti, érdekes számokat látnak majd az úgynevezett 16-os szik jelentésében, melyet a parlamentnek adtunk be, mely a tárgyalások állását mutatja az operatív programok partnership agreementjében, és megmutatja, mik a tagállamok szándékai e programokban az egyes tematikus célok lebontásában. És van egy konkrét fejezet az ifjúsági foglalkoztatás tekintetében, különösen a JA, tehát a kezdeményezés tárgyában. Néhány számadatot is adnék. Hadd kezdjem azzal, hogy a várt eredményekben 3,1 millió inaktív vagy, vagy nem munkában levő résztvevőt fog részt venni kezdeményezési IA műveletben. 1,6 millió résztvevő pedig úgy várjuk, kap ajánlatot, munkavá, munkaadói ajánlatot képzési vagy gyakornoki helyre, mielőtt, miután a IA támogatást megkapta, és 1,3 millió inaktív vagy munkanélküli kap várakozás szerint vagy diplomát, vagy kerül munkába a J művelet után. Majd beszélek az adatindikátorokról, meg azok megbízhatóságáról. Ám a számadatok mutatják, hogy fontos szándékolt eredményeket várunk el legalábbis. Finanszírozás tekintetében 6,1 milliárd került leosztásra, és ezen túl vannak ez a támogatások ezen a kereten kívül, amelyek a munka világában támogatják a fiatalokat. Ez 12,7 milliárd euró összesen a J és a többi ESA intézkedés, amelyek konkrétan a fiatalok munkavállalását segítik. Ezen túl 11 milliárd eurót várunk elkölteni a munka erőpiaci rendszerek modernizálására, és ezeknek a legfőbb felhasználói megint csak a fiatalok lesznek. És 26 milliárd euró kerül felhasználásra az oktatási rendszerek reformjára. És itt megint csak főleg a fiatalokról beszélünk, mint a fő kedvezményezettekről. Tehát ez következik az operatív programok első analíziseből, amelyek a partneri megállapodásokban vizsgálódtak. Ha megnézzük, hogy a végrehajtás szintjén hol állunk, látjuk, hogy az a, a, a, a végrehajtásában növekedés látható. Decem, 2015. december végéig tudnilik 3,3 milliárd eurónyi jogosult költség került kiválasztásra az operatív programokban, és azt is látjuk, hogy 43 ezer műveletet már kiválasztottak J támogatásra. Nagyon fontos. Tehát a, a, az abszorció nagyon jelentős. Az is látható, hogy a támogatás az egyénre szabott támogatásra ö, megy, ez a lényege eleve ennek a programnak, és főleg gyakornoki helyek kínálatára, első munkahely tapasztalatok megszerzésére. 35%-ában a jelentéseknek ezek a fő tevékenységek. Van tehát abszorpció, jelentős és fontos indító lendület ez. Több tagállam világosan kifejezte, hogy a prima finanszírozás fokozása, amelyről tavaly döntöttek, segített abban, hogy elindítsák a végrehajtást. Várni kell még további adatokra, adatokra, tényadatokra, hogy teljesebb körképet nyerjünk. Májustól várjuk a végrehajt, az éves végrehajtási jelentéseket, melyek általában a támogatásokat mér, mérik majd, és a Youth Guarantee menetéről is készül majd jelentés az év második felében. Néhány kérdésre válaszolva, hogyan tudjuk, hogy az adatok megbízhatóak? Fontos kérdés. Az egyik dolog, az első kifizetési igények lehívása az előtt a tagállamok kell meghatározzák az illető, a, a, a megfelelő hatóságokat, amelyek csak akkor lehetnek a rendszerbe, hogyha megfelelő monitoring rendszereket működtetnek, ezeket pedig a nemzeti pénzügyi hatóságok alítálják, és csak ezek jóváhagyása után lehet az első kifizetéseket eszközölni. De van egy elég erős ellenőrzési rendszer, a megfelelő monitoring rendszerek felállítását megcélozva. Ami az indikátorokat illeti, hát ezek nyilvánvalóan, ahogy ön is mondotta, az indikátorok az új programidőszak lényegei, és ezért kell közös indikátor és output elemeket meghatározni az ESA és a IDA számára. Persze, azt nem tudjuk megvizsgálni, hogy hol lesznek majd 10-15 év múlva, hol lesznek az emberek, a támogatások kezményezetjei, hova kerülnek, ám az operat, a művelet végén mérjük az egyének helyzetét, illetve 6 hónappal azután, hogy megkapták az ESZA támogatást ezek az indikátorok és eredmények az, amelyek alapján a tagállamok jelentést készítenek a végrehajtási ö, mikéntjéről. Hogy a belső piac itt miért nem működik, jött egy ilyen kérdés. Hát én talán csak arra a kezdeményesre utalnék, amely a saját tapasztalatom. Tehát az, hogy az egyik tagállam ból származó fiatalok első munkahelyet egy másik tagállamban kapnak, ez a legfontosabb eleme a belső piac működésének, amely működik az első munkahely szakértelem megszerzésében is. Thank you, Chair. Köszönöm szépen. Én szeretném összekötni az, a fiatalokra vonatkozó stratégiát, és ezen belül azt, hogy mit teszünk az oktatás terén, és hogy hogyan kívánjuk elismerni a öm, nem konkrétan oktatáshoz köthető öm, területeket. Nos, a munkahelyteremtés ez egy fontos stratégia, Ebben a stratégiában megpróbáljuk a fiatalok, az európai fiatalok potenciáját javítani, és olyan környezetet teremteni, amelyben sikeresek tudnak lenni a fiatalok. Láthattuk az elmúlt évek során, főként az implementációs jelentésünkben, a 2013-2015-re vonatkozó implementációban, a fiatalokra vonatkozó politika önmagában nem képes jó eredményeket felmutasson. Itt össze kell dolgozni más politikai területekkel az Európai Unióban. Gondolok a munkahelyteremtésre, gondolok az oktatásra, de a szociális szolgáltatásokra, a fiataloknak nyújtott szociális lakásokra, tehát mindezeket a területeket össze kell kapcsoljuk, és csak így tudunk sikeresek lenni. Sikerült már előrelépnünk, de ugyanakkor EU szinten, épp úgy, mint tagállami szinten tovább kell lépnünk, tovább kell ezt gondolnunk. Nézzük most, hogy hogyan tudjuk összekötni az oktatást azokkal a képességekkel, amelyek a munkahelyeken szükségesek. Ahogyan láthattuk, vannak az oktatási területen pozitív jelek, hiszen több mint 80% befejezi a középiskolai tanulmányait, a korai iskola elhagyás csökken, 14%-ról 2014-re 11,5%-ra csökkent ez, és javult a felsőoktatásban résztvevők száma is, 33%-ról 37-re nőtt ez, 2014-es adat arra van még szükség ezen kívül, hogy a fiatalok tudását el lehessen ismerni. Itt ebben a, ebből a szempontból nem csak a formális oktatásra van szükség, hanem ezen túlmenően az úgynevezett horizontális ismeretek, amelyek a formális és a nem formális, tehát informális tanuláson keresztül elsajátíthatók. Egyelőre nagyon odafigyelünk a formális tudásra, tanulásra, de bizony ez önmagában nem elég. Jó lenne, hogyha egy másik területre is jobban oda tudnánk figyelni. Ez főként az Erasmus Plus programokban érhető tetten, ahol a fiatalokat arra ösztönözzük, itt 500 ezer ez a szám már, Nos, hát itt el kell tudni ismertetni ezeket a kvalifikációkat, akár nemzeti szinten is. Jelenleg két kezdeményezés van ezzel kapcsolatban a balti államokban folyamatban, de más Európai Uniós országok is megpróbálták ezt a Youth Pass-t megvalósítani, nemzeti szinten megpróbálják hozzáigazítani a saját rendszereiket. Én most ezeket a megjegyzéseket szerettem volna elmondani, a DG Employment-től érkezett kollégát kiegészítendő. Köszönöm szépen, nagyon érdekes volt, és fontos kiegészítéseket hallottunk. Ha nincs más szólásra jelentő, jelent, jelentkező, Geyer kolléga kap szót még zárszóként. Nincs zárszó, a Szender asszony sem kér szót, akkor futani arra, hogy március 15-én foglalkozunk a véleménytervezettel a módosítók benyújtásának határideje március 22-e. Köszönöm szépen. Az egyebek napirendi ponthoz értünk, nincs szólásra jelentkező. A következő ülésünkre március 15-én 9 órakor kerül sor Brüsszelben. Kellemes estét kívánok Önöknek, és találkozunk a következő ülésen. Köszönöm, az ülést berekeztem.